Colleagues, ladies and gentlemen, shall we get started? Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, megkezdjük a délutáni ülés ülésszakot. Köszönöm szépen, hogy megérkeztek. Örömmel mondhatom, hogy a Dán elnökség beruházás és kereskedelmi miniszterét köszönhetem magunk között, Pia Olsen Dir asszonyt, Különleges alkalom ez, hiszen először találkozunk a tanács illetékes Dán miniszterével. Munkaebédet fogyasztottam el vele, melynek során nagyon konstruktív eszmecserét folytattunk arról, hogy a Dán elnökség mit kíván elérni, és miként szeretne együttműködni a következő hat hónap során annak érdekében, hogy jelentős erőrelépést tehessünk a kilenc kereskedelmi dossziéban, különösen azokban, amelyeket az előző elnökségtől örököltünk. A Dán kereskedelmi miniszterrel kapcsolatban azt reméljük, hogy a feladatkörünkben tartozó prioritásokat elősegíti, na, jelentős kihívást jelent ez az időszak az EU-nak, amely az ön munkáját is sokkal fontosabbá teszi hazájában és külföldön is a gazdaság jelenlegi állapota miatt, és különösen a dohai tárgyalásokból eredően, amelyeken gyakorlatilag félretolták egyes kérdéseket. a tavalyi Genfi konferencián. Hallgassuk most meg vendégünket. Átadom a szót Pia Olszen dérasszonynak körülbelül 20 percre. Utána a koordinátorok eh, kérdés, tesznek fel kérdéseket, amire ön fog válaszolni, és a következő körben a szakbizottság tagjai, tagjainak kérdései hangzanak el, amire megint válaszolhat, és önné lesz az utolsó szó. Miénk lesz a végső döntés viszont? Öné a szó, köszönöm szépen, hogy eljött ide, parancsoljon. Uh, thank you for inviting Köszönöm szépen a meghívást, hogy itt a szakbizottságban meghívtak. Különösen köszönöm Monero uh, professzor elnök úrnak, uh, és gratulálok neki, hogy újra a szakbizottság elnökégé választották. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önökkel, és tudom, hogy az INTA az a bizottság, ahol a munka terhelése a legkeményebb, nagyon örvendek annak, hogy demokratizálódik a kereskedelmi politika a Lisszaboni szerződés óta, ahol az Európai Parlament, a tagállamok és a tanács társjogalkotók, és ahol önök is hozzájárulhatnak a szabadkereskedelmi megállapodásokhoz. Az EU így sokkal sziráldabb demokratikus alapokon nyugodhat, és közösen érhetjük el céljainkat. A tanács részéről nagyon várom a konstruktív, hatékony és eredményorientált együttműködést ami a jogalkotási oldalt, valamint a kereskedelmi megállapodásokat illeti, nagyon várom az következő hat hónapot, és szeretnék önöktől tanulni, és az önök tapasztalataira is appellálok. Jelenleg válságot él Európa, és világossá válik ezen keresztül, hogy az európai polgároknak igenis elvárásuk, hogy tovább lépjünk. Új elnöke az Európai Parlamentnek is elmondta, kihangsúlyozta első beszédében a plenáris ülésen, székfoglalójában, hogy igen, most olyan időket élünk, amikor nem biztos, hogy képesek leszünk-e biztosítani jobb életet gyermekeink számára. Jobbat, mint amilyen a mi életünk. Nos, ez valóban így van, és ez is röviden arra mutat rá, hogy a politika miről szól. A politika arról szól, hogy az állampolgárok számára és a következő generációk számára jobb életet kívánunk biztosítani, ezért az állampolgárok számára a fenntarthatóság, a zöld növekedés mindenképpen perspektíva hogy kell, hogy legyen, erre még visszatérek. A Dán EU elnökség logója, mottója, Európa munkában, munkálkodik Európa. Ambiciózis egy cél, hat hónap alatt szeretnénk, hogyha kilábalna az EU válságból, munkahelyeket teremtenénk, és, és növekedést lennénk képesek elérni a kereskedelem mi politika területén is. Ugyanakkor azt is ki kell hang, hangoztatnunk, hogy a világ kereskedelemnek szabadnak és méltányosnak kell lenni, és ha kevésbé fejlett országokat sem szabad elfelejtenünk, és igenis a kereskedelem és a klímaváltozás is az EU napirendjén szerepel. Röviden hadd mondjam el, hogy hogy milyen prioritásai lesznek az elnökségnek. Először azzal kezdeném, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez Európában, másodszorban a kereskedelem és a fejlesztés kérdéseit járnám körül, harmadsorban a kereskedelem és a klímaváltozás aspektusaira utalnék, végezetül pedig a jogi aktusokról és megállapodásokról szeretnék közös napirendünkön szólni. Amikor a növekedésről és a munkahelyteremtésről beszélünk, akkor tudjuk, hogy jobb piac hozzáférést kell a BRIC országok számára biztosítanunk. Ezen piacok Európa exportja számára életfontosságok. Nem homogén csoport országokról van szó a BRIC-nél, így minden országot külön böző módon kell megközelíteni. A szabadkereskedelmi megállapodás Indiával ezzel kezdeném. Február 10-én úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb FTA területeken előrelépés történik, majd ez nagyszerű lenne, ha így lenne. Várunk arra, hogy az orosz fél ratifikálja a WTO tagságát, de ettől függetlenül még nem ülünk a babérjainkon, és kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a kereskedelem, a befektetés és energia területén új megállapodás szülessen. Brazíliával kapcsolatban várjuk a következő ajánlat cserét az EU-Mercosur FTA vonatkozásaiban az elnökség elnökség ideje alatt. Tudatában vagyok annak, hogy ezen tárgyalások nem csak offenzív, hanem defenzív érdekében is állnak az EU-nak. Végül, de nem utolsó sorban, igen komoly, ambíciózus várakozással nézünk elébe az EU-Kína megállapodásnak, a befektetési megállapodással kapcsolatban ideértve a piaci hozzáférést a BRIC országokról szóltam, de ne felejtsük el, mennyire prioritást élvez, hogy az FTA e megkötésére a japán partnerekkel is elkezdjük a tárgyalásokat. Azt se felejtsük el, hogy szélesebb körű stratégiai vonatkozásai lesznek egy ilyen megállapodásnak az EU-ban, minden EU-Japán kapcsolatban. Japán ugyanis a világ harmadik legerőteljesebb gazdasága, ugyanakkor erőteljes kötelezettségvállalást várunk a japán partnertől, hogy a nem vámjellegű akadályok lebontása is megtörténik. Prioritást kívánunk adni azon gazdasági kapcsolatokban a mindaz keleti, mind a déli partnereinknek. A kereskedelmi kapcsolatok igen nagy fontossággal bírnak, és egy fő eszköz lehet e, méreható és átfogó szabadkereskedelmi egyezmények, azaz DCFTA-k megkötése. A Dán e, európai ügyi miniszter, aki e, hatáskörébe tartozik a szomszédságpolitika, maga is elkötelezett etéren. Külön szeretnék most utalni azon megkezdődő tárgyalásokra, a DCFTA tárgyalásokra, amelyek Moldáviával és Grúziával kezdődnek. Reméljük, hogy a e két országgal kötött DCFTA-k majd modellértékűek lesznek, és reméljük, hogy más országokra is kiterjeszthetjük. Sajnos a politikai fejlemények Ukrajnában kiábrándítóak. A DCFTA már elvben készen áll, de ahhoz, hogy előrelépjünk, a jelenlegi helyzetben nem igazán lehetséges. Most, hogyha a déli szomszédaink felé fordulunk, 2011. márciusában az Európai Tanács kinyilatkoztatta, hogy déli szomszédainknak, a, a, akik az arab tavaszt élték meg, támogatnunk kell a reform folyamatokat. Specifikus, konkrét fellépésekkel fontos lépés lehet a, a kereskedelem liberalizációja, ezzel a gazdasági növekedést és a politikai stabilitást lehetne támogatni a régióban. A tanács múlt decemberben úgy döntött, hogy a bizottságnak tárgyalási iránymutatásokat biztosít Egyiptommal, Egyiptommal, Jordániával, Marokkóval és Tunéziával való DCFTA-k megkötésére. Tudjuk, hogy hosszú folyamatról van szó, politikai rugalmasságra van szükség mindkét oldalról, hogy a szükséges mm, szükséges engedményeket megtegyük. Fontos lesz, hogy a déleurópai tagállamaink érzékenységeit is figyelembe vegyük. Ugyanakkor eh, remélem sikeresek leszünk, és ez nagyon fontos lenne, hogy az Európai Unió a hitelességét eh, megtarthassa. Ezért eh, kérem a parlamentet, hogy a további EU-marokkói megállapodásra fogadja el a mezőgazdasági termékek szempontjából. Ha nem így lenne, akkor a marokkói bilaterális kapcsolatokat aláshatnánk és annak kockázata is fennáll, hogy a további országokra is ez kihathat. Az, a Dán elnökség mindent megtesz, ami, ami csak lehet, hogy a WTO dohai fordulójában előrelépések történjenek. Ez a legfontosabb olyan megállapodás, amely már önmagában és óriási hozzájárulással járhat mind az EU, mind a világ növekedése és munkahelyteremtése szempontjából. A WTO-ban fontos, hogy a legszegényebb országokat bevonjuk a világgazdaságba. Különösen így van az, törekednünk arra, hogy a legkevésbé fejlett országok is előnyöket élvezhessenek, például a klímabarát javak importjánál a zöld kereskedem liberalizációja lehetne egy olyan előrelépést, amely a WTO-ban a 8. miniszteri konferenciának hála elérhetünk. Talán újdonság az, hogy a WTO és a dohai tárgyalások forduló előmozdítását nem elsőként említettük meg. Természetes, hogy minden erő erőfeszítést megteszünk, mindent meg kell tennünk, amit csak tehetünk, mindazon okok miatt, amit elmondtam, de azt is el kell ismernünk, hogy az erőforrásainkat úgy kell felhasználnunk, hogy az EU kereskedelmi politikáját ott visszük előre, ahol valóban erre lehetőség van. A beruházás legalább olyan fontos az európai munkahelyteremtés szempontjából, mivel közös új európai kompetencia, nagyon fontos, hogy együttműködjünk hogy új beruházási politikát valósítassunk meg az EU részére. Azt kértem a munkatársaimtól, hogy kötelezzék el magukat abban, hogy a trialógust e, véglegesítsék a szerzett jogi száradékokat illetően. Két éve lépett hatályba a Lisszaboni szerződés, és még jelentős kötelezettségeink vannak az együttműködésre, közös e, munkaterületek felfedezésére. Egyetértünk abban, hogy e, nagy a szükség arra, hogy jogbiztonságot teres, teremtsünk beruházóink számára. Gyümölcsöző, konstruktív eh, párbeszédet várunk az Intában és a bizottság részéről is. Az a célunk a növekedés és a eh, munkahelyteremtés illetően, hogy gazdasági kapcsolatokat teremtsünk az EU és az eh, Egyesült Államok az EU legfontosabb gazdasági partnere, és tovább kell együttműködnünk, hogy felszabadítsuk a transatlanti ötleteket, termékeket, szolgáltatások áramlását. A legutóbbi EU-USA csúcs találkozón 2011. novemberében ez a szándékot megerősítették. A Dán EU elnökség pedig hangsúlyt helyez majd arra, hogy megvizsgálja az együttműködés lehetőségeit ezeken az alapon új területeket szeretnénk felfedezni, amelyben az EU és az e USA együttműködhet, és ahogy az előadásom elején említettem, nagyon fontos a válságkezelés során, hogy az EU ne felejtkezzen el arról, hogy mennyire fontos a határaikon túlnézni. EU, az EU nem felejtheti el, hogy felelős azért, hogy a tisztességet biztosítsa a globális kereskedelemben elő kell segíteni a fejlődő országokat, a leggyengébbeket, a legsérülékenyebbeket is, hogy azok integrálódhassanak a világ gazdaságába, fenntartható gazdasági növekedést teremthessenek, felszámolhassák a szegénységet. Az EU-n belül, belül nagyon fontos, hogy a kereskedelmi fejlesztési politikák egymást erősítsék és, egész, és egészítsék ki. A kereskedelem fontos eszköz, fontos eszköz a fejlesztésnek, hiszen új piacokat talál, fenntartható gazdasági növekedést teremt, és egyidejűleg elősegíti a békét, a biztonságot e, a globális társadalmakban. A Dán elnökség e, odafigyel majd a, a, e, a bizottság közleményére, valamint az új TSP tárgyalásokra és szabályozásokra. Ennek a két fontos eszköznek a végső kialakítása fontos jelzés lesz a világ részére arról, hogy az EU továbbra is fontos szerepet vállal a kereskedelemben és fejlesztésben. A közlemény létrehozza azokat a prioritásokat és megközelítéseket, amelyel a kereskedelem a következő tíz évben fejlesztheti az elmaradott országokat. Várjuk a tanács erre vonatkozó következtetését tavasszal. Az EU fontos szerepet tulajdonít a GSP-knek, ahogy az első, elsődleges eszközökkel a fejlődő országokat támogatjuk, lehetőséget nyújtunk ennek fejlesztésére, és elérjük azt, hogy az EU továbbra is vezető szerepet vállal kereskedelemben és fejlesztésben, és ezért a Dán elnökség örömmel várja a szoros együttműködést az INTA szakbizottsággal, és mi megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy ezt elősegítsük. Most engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket egy nagyon fontos területre, a klímaváltozásra, és arra, hogy ebben mit tehet a kereskedelem. Ez a téma nagyon közel áll hozzám, hiszen a zöld növekedés fontos témája a jelenlegi tanácsi formációknak, nem kevésbé fontos ez a kereskedelemben is. A klímaváltozás új megoldásokat kíván, hogy globális szinten tudjuk összehozni szolgáltatásainkat, ismereteinket, hogy fenntartható energiaforrásokat biztosíthassunk. A zöld termékek fokozott kereskedelme a megoldás. Hiszünk abban, hogy ez hozzájárul az Európai Unió növekedéséhez és foglalkoztatási helyzetéhez is. A kereskedelmi liberalizáció korábbi tárgyalásait megálltak az iparosodott országok és a fejlődő országok közti konfliktusok miatt. Ez utóbbi gyakor, gyanúval viseltetik a fejlődő, fejlődött országok szándékait illetően, mi új kezdeményeseket szeretnénk elkezdeni arról, hogy miként lehet a zöld termékek kereskedelmét liberalizálni. A több, több vágányú megoldásokra gondolunk itt, miként lehet a kereskedelmi liberalizációt, klímabarát termékeket bevonni a bilaterális megezményekbe és a több, többoldalú tervezetekbe, plurilatáris egyezmények keretében. Más lehetőségekkel is gondolkodunk, hogy elősegítsük a kereskedelmi liberalizációt, ideértve a Genfben székelő ICT, ICTSD ötleteit. Minden kezdeményezésnek teljesen meg kell felelni a WTO szabályainak. Be kell vonni a fejlődő országokat ebbe a feladatba, és segíteni kell nekik hogy saját gazdaságikat zöldebbé tegyék. Nagyon örülnék ötleteket a szakbizottság tagjaitól is arra nézve, hogy miként lehet ezeket a lehetőségeket és opciókat megvizsgálni, miként lehet ezeket eh, megítélni. Mielőtt befejezném, nagyon röviden szeretnék beszélni eh, a további fontos jogi aktusokról és kereskedelmi egyezményekről, amelyek a napirendünkön szerepel. Azt várjuk, hogy az Európai Parlament eh, kimondja az utolsó szót az aktáról a Dán elnökség ideje alatt. Az akta fontos egyez, egyezmény, amely a hamisított termékek globális problémáját kívánja megoldani, hozzáadott értéket teremt a meglévő nemzetközi um, szellemi tulajdonjogi rendelkezésekben. Remélem, hogy a parlament támogatni fogja ezt az egyezményt. Közös napirendünkön van még két omnibus javaslat, amely az EU kereskedelmi politikáját akarja kiigazítani eh, a, jelenle, a legutóbbi Lisszaboni szerződésiben um, eszközött változásokkal. A következő hónapokban a Dán elnökség eh, mandátumot szeretne kapni a tanácstól arról, hogy megkezdje a trialógust. Azt hisz, abban hiszünk, hogy jók a kilátások arra, hogy sikeresen lezárjuk a képviselők az Omnibus 1-es dossziét, és átléphetünk az Omnibus 2-es dossziéra az együttműködés szellemében. Az eredetjelölés, a kötelező eredetjelölése vonatkozó javaslat már régen napirenden szerepel. Ahogy önök is tudják, padhelyzetbe kerültünk a tanácssal, az Európai Parlament azonban jelentős támogatást nyújtott a bizottság javaslatának, amelyben az eredeti jelölés új vitát eredményezett a tanácssal. A Dán elnökség megpróbál, megpróbálja értékelni az önkéntes rendszer lehetőségeinek értékelését. A többpárti kereskedelmi egyezmény Kolumbiával, Peruval minden érdekelt félnek fontos a jelenlegi globális gazdasági helyzetben. Megpróbáljuk a tavaszra lezárni a munkát a tanácsban. Az egyezmény elősegíti az emberi jogok pozitív fejleményeit, amit már az elmúlt pár évben is láttunk Kolumbiában. A Dán elnökség osztja az Európai Parlament aggodalmát az emberi jogok megsértését illetően és a politikai gyilkosságok kérdésében. Az EU továbbra is górcső alatt kell, hogy tartsa ezeket a, ezt a helyzetet. Az emberjogok felfüggesztő záradéka és a fenntartható fejlődési fejezet az FTA-ban nagyon fontos szerepet játszik az egyezmény tekintetében. Nem szabad alábecsülni saját befolyásunkat figyelemmel fogom követni a parlament vitáit, és nagyon várom az önökkel folytatott együttműködést. Végül szeretném megemlíteni, az átfogó gazdasági és kereskedelmi egyezményt Kanadával és a Szingapúrral kötött szabadkereskedelmi egyezést, ahol a Dán elnökség azt reméli, hogy sikerül lezárni a tárgyalásokat. Szeretnénk aláírni az EU-Közép-Amerika egyezményt is az elnökségünk ideje során. Ahogy látják, nagyon sok munka vár ránk. Vannak olyan dossziék is, amelyekre most nem is tudtam kitérni Gyűrjük fel tehát az ingújunkat, és kezdjük meg az e, dolgozó Európa gyakorlatát. Ahogy az e, elnökség, úgy magam is nagyon-nagyon várom a következő hat hónap együttműködését. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you, Minister, for this. Köszönöm szépen, miniszter asszony, köszönöm, hogy egy ilyen teljes látképet adott a Dán elnökség programjáról, és említette a jelenleg is nyitott dossziékat. Olyan dossziékról volt szó, amelyekről az elkövetkezendő néhány hónapban fogunk foglalkozni. Most kérdéseket fogunk hallani, először a koordinátorok következnek, tehát az egyes frakciók képviselői következnek. Miután időnk véges, arra megállapodásra jutottunk, hogy behatároljuk a kérdések idejét, úgyhogy be fogom kapcsolni az órát. Először is a népárt kezd. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, miniszterasszony, e, nagy benyomást keltő előadását. Azt kell, hogy mondjam, hogy teljes mértékben osztom mindazokat, amelyeket ön elmondott, de négy kérdésem lesz, lenne, amelyből egyről a transatlanti kapcsolatokról nem igazán szólt ön. Szerencsére a transatlanti kapcsolatok valóban jó időket élnek, és sikeresek voltunk az elmúlt időszakban, E területen a foglalkoztatás és a növekedés terén is számos kezdeményezésnek hála. Ugyanakkor számos olyan intéz, intézkedésről és kezdeményezésről is szólnunk kell, amelyek kicsit kevésbé árny, árnyaltak és kevésbé fényesek. Ami a Japán-EU kapcsolatokat illeti, egy állásfoglalást fogadott el az EP, melyben a tárgyalásokról szól, ugye több éve tárgyalunk, párbeszédet folytatunk japán partnerünkkel, számos nem kereskedelmi jellegű akadályról. A Genfi tárgyalások padhelyzetbe kerültek, tavaly magam is Japánba utaztam, és úgy tapasztaltam, hogy a japánok tudják, hogy mit akarnak tőlünk, de ö, egyáltalán nem rugalmasak abból a szempontból, hogy ö, mi mit várunk el tőlük, hajthatatlanok. Szeretném, hogyha elolvasná ö, miniszterasszony ö, azt az állásfoglalást, amelyet a parlament fogalmazott meg ezzel kapcsolatban. Ami az indiai kapcsolatokat illeti, minnyáján egyetértünk abban, hogy szeretnénk, hogyha a megállapodást minél hamarabb megkötnénk, de minket a derogációk aggasztanak, egész sor derogáció, építőipar, mechanika és gépjármű ágazat. Én a néppárt nevében szólok, de gondolom más frakcióból kollégáim is egyetértenek velem abban, hogy csak azért, hogy lezárjuk a tárgyalásokat gyorsan, nem lehet, hogy engedményeket tegyünk. Említette azt, hogy a klímaváltozás és a kereskedelem összefüggései mennyire fontosak, ezt üdvözlöm ezt a mm, megállapítását. De Border Tax Arrangement szintjén szeretnénk, hogyha kicsit voluntaristább módon lépne föl a tanács, és pragmatikusabb intézkedéseket foganatosítana, amelyek átvehetők a nemzeti jogban, például a környezetbarát megfontolásokat. Örülök, hogy pozitív a hozzáállása az elnökségnek, nem pedig negatív. Még egyszer köszönöm az előadást, és sok sikert kívánok a dossziék kezelésére. Köszönöm, Bert Következik a szocialista koordinátor. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszterasszony, megköszönöm ezt a beszédet. számos témában rendkívül pozitív az ön megközelítése. És amit mondott, az tükrözi azt, amiről az Európai Parlamentben beszélni szoktunk. Néhány dolgot szeretnék külön kiemelni. Örülök annak az elgondolásnak, hogy a kereskedelem is tegye hozzá magáét a munkahelyteremtésnek Európában úgy vélem, hogy ennek az elvnek sokkal inkább jelen kéne lennie az Európai Uniós kereskedelmi tárgyalásokban. Az, emberek, az embernek néha az a benyomása, hogy a, ezeket a tárgyalásokat csak lárpullár tartjuk, jó lenne, hogy ez megváltozna. Nézzük Japánt. Nagyon pozitív véleményt fejezett ki a gazdasági fejleményekkel kapcsolatban Japánban kereskedelmi megállapodásunk van Japánnal, ebben vannak ugye, tarifális ak- akadályok. Milyen biztonsági hálót kíván kifejleszteni annak érdekében, hogy ha, a, ja, ha japán termékek beér, beérkeznek Európába, akkor továbbra is legyenek munkahelyek. Ugyanez a helyzet Koreával. Koreával. Aztán Doha. Nem utalt erre, mint prioritás, és őszintén szóval azt kell mondjam, nem biztos, hogy, do, hogy a Doha eléri a hozzá fűzött reményeket. A nagy országokban nem igazán történik ezzel kapcsolatban semmi, talán regionális vagy kétoldalú egyezményekkel lehet megoldani, vagy feloldani a kérdést. Harmadik témám, Kolumbia. A jövő fél évben az Európai Parlamentben tárgyalni fogjuk Kolumbia kérdését. Némileg aggaszt az, hogy Kolumbiában egyfajta hátszelet élveznek, és en, ennek ez csökkenni fog. Továbbra is emberi, jogsértések, emberi jogi jogsértések történnek, ennek dacára szabadkereskedelmi egyezményt próbálunk velük aláírni. Hogyan lehet azt elérni, hogy az egyezmény igazi javuláshoz vezessen Kolumbiában, hogy megnövekedjen például a dolgozók jogbiztonsága, hogy a biztonság kérdése javuljon. A tanács úgy nyilatkozott, Itt nem EU-s egyezményről van szó, hanem egy vegyes egyezményről. Így aztán a tanács lehet szelektív is. Az egyezményt akár fel is lehet függeszteni, hogyha e, emberi jogi jogsértéseket tapasztalunk. Nyilván ennek nem túl sok az esélye, de elvileg ez is benne van a pakliban. Elnök, köszönöm. Martin Kazák, a координатора Пилепкези. Благодаря, господин Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a miniszterasszonynak a kiváló és érdekes és átfogó előadásáért, valamint a Dán elnökség szándékáért, és a mi frakciónk nevében minden sikert kívánok önnek. Szeretném három problémát szóba hozni, ami minket érdekel. Én vagyok a Japánnal kapcsolatos jelentés előadója. Szeretném felhívni a figyelmét a mi elvárásainkra abban a gyakorlatban, amely most folyik, és amely nagyon sokat, nagyon sokban számít arra, abba, hogy egyetemű megmagyarázzuk a helyzetet magunk számára és a japánok számára, és hogy mi milyen tárgyalásokat folytatunk velük, és mit várunk e-, ettől a, ezektől a tárgyalásoktól, és hogyha az nem elég célra törő, és az eredményei nem elegendőek, akkor miként fogja ez befolyásolni a döntéseinket arról, hogy kezdjük el vagy sem szabadkereskedelmi tárgyalásokat a japánokkal, hiszen ebben a kérdésben még sok a vita. A második kérdésem, bár az a bár az önöktől kapott dokumentumban azt írjuk, hogy az Egyesült Államok nem tartozik, nem tartozik az ön prioritásai közé, mégis szeretné fokozni az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokat. Azt hallottuk, hogy magas szintű csoportot hoztak létre, amely megvizsgálja a kétoldalú együttműködés lehetőségét Amerikával Eh, ideértve a szabadkereskedelmi egyezmény aláírását is. Hisze ön abban, hogy elnökségük során megkezdhetjük eh, ennek az egyezménynek a tárgyalásait. A harmadik kérdésem a dohai tárgyalásokra vonatkozik. Azt várjuk, minden elnökségtől, hogy vágják át a dohai tárgyalások gordiuszi csomóját, és szeretnénk látni az alagút végén a fényt. E, várjuk, hogy ön is e, hozzátegyen ehhez valamit. Említettünk e, megjegyzést, ami szerint ön dolgozni szeretne. Ki tudná ezt fejteni kicsit jobban, hogy mit, mire számít? Számít-e arra, hogy aláírhatjuk ezt az egyezményt a különböző ágazatokban? Valós elvárás ez? Kérem, hogy mondjon erről valamit. Köszönöm. Köszönöm, Martin. Mondja az elnök. Jannik Zsadó a zöldek részéről. Parancsoljon. Merci. Euh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszter asszony. Gratulálok az új feladatához és az elnökségi munkájához is. Nagyra törő az ütemterve. Annyira ö, számos volt ö, a, az aláírandó megállapodások száma, mint a szakbiztos, amikor hozzánk ellátogat, oldalanként látjuk, hogy valóban a kereskedelem az igazi nagy perspektíva. No azért ezzel kapcsolatban el kellene azon tűnődnünk, hogy milyen, való, milyen valóság alapja van most a válságunknak. Lange kolléga a foglalkoztatásra hegyezte ki előbb az előadását. Valóban, ugye az ipar, az újraiparosítás Európában és a delokalizációknak való delokalizációkkal való szakítás. Ez lenne a célunk, de hát nem tudjuk, hogy milyen gazdaságot akarunk 21. századunkban. És most valahol ezt a gazdaságot úgy határozzuk meg, hogy egymás után sorra szabadkereskedelmi megállapodásokat kötünk, egyes ágazatok nyernek, mások pedig veszítenek, és most valahol szinte alapbeállításban működünk ilyen szabadkereskedelmi megállapodások tematikájában, de valahol jól lenne tudnunk, hogy mit akarunk. Kereskedelmi, halászati, ipar és kereskedelmi politikában is meghatározni. Utalt az arab világra valóban óriási lehetőségek húzódnak meg a demokratikus folyamatokat megélő arab tavaszt lezáró Magreb Masrek országokban. A kérdésem az, hogy mit szeretné az elnökség? a földközi tenger déli országainak mindegyikeivel szabadkereskedelmi megállapodást kötni, vagy pedig egy regionális integrációs megközelítést követ az elnökség, amire mi is csak igennel tudunk válaszolni. Ami a klímaváltozást illeti, teljesen egyetértünk, de amikor a déli országok egyes régióival, országaival szabadkereskedelmi megállapodásokat kötünk, akkor valahol ott az erdőírtásra is rábólintunk, és mm, a gazdaság átalakításával. És ha Kínával szabadkereskedelmi megállapodást kötünk, akkor ugye mindenki tudja, hogy a szociális adó, monetáris szempontból a dömping megjelenik, akkor ez rendben van, de hogyha ez így van, és aláírjuk a szerződést, akkor minden Kínából fog hozzánk bekerülni, mint áru és most már az európai iparágak, mint a fotovoltaikus iparnak e, egyszer mindenkor a vége lesz valahol a liberalizáció pontosan a kívánt cél ellenébe mehet, és valahol az európai gazdaságot, ipart nem vértezzük föl úgy, ahogyan szeretnénk, és kanadai megfontolással szeretném befejezni. Európa folyamatosan harcol az Ontária, Ontáriói Green Energy Actot Ontárióban az a szándék, hogy tiszta gazdaságot teremtsenek, és a helyi vállalkozások számára nyissák meg a zöld, zöld utat és közbeszerzést. De valahol ezt az Európai Unió érdekei ellen teszik, és így a klímaváltozás, valamint a szabadkereskedelem sem vált, valósulhat meg úgy, ahogy Európa szeretné. Köszönöm. ECR. Az ECR frakció következik, Robert Szördi a koordinátor, de neki el kellett hagyni a termet. David Campbell fogja őt helyettesíteni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszter asszony, hogy egyre odafigyel a kereskedelemre Említette, hogy itt a legnagyobb a munkateher. Nos, kolumbiai kérdésben hadd mondjam el azt, hogy az ECL frakció Santos elnökkel Santos elnököt meglátogatták, tavaly novemberben emberi jogokról kérdeztük, és elég jól válaszolt. Nos, itt alapvetően kereskedelemről van szó, nem egy politikai egyezményről, és egyéb csatolt kérdésekről. Itt a kereskedelmi bizottságban látjuk, hogy a különböző kereskedelmi egy- egy- egyezmények belekevernek politikai vet- dolgokat is, szempontokat is. Kolumbiában nem arról van szó, hogy két tetté szakadt egy ország, hanem egy 46 milliós országról van szó, amely 6%-os az éves gazdasági növekedése, amely a harmadik legnagyobb gazdasággal rendelkezik a Latin Amerika országok között, Brazil és Mexikó után. És nemzetközi szempontból is kiemelkedő. Nagyon fontos egyezmény ez. Jó lenne, hogyha lényegre koncentrálnak, nem e, e, politikai kérdésekre. Nyilván vannak érvényes kritikák, amelyeket Santos e, elnöke meg kell tárgyalni. Nem, nem a Castro-s, elképzelésekről kell egyezkedni. Itt ez egy kereskedelmi egyezmény. Szóval a kereskedelemről van szó, ezt ne felejtjük el, hiszen munkahelyem helyeket kívánunk teremteni, és Európában mindenki nyomás alatt él. Ne, kérem, hogy ne térítsenek el minket olyan kérdések, amelyek ugyan érvényesek, de nem ide tartoznak. Elnök, köszönöm szépen. A GUE koordinátor következik, Helmut Scholz. Köszönöm, elnök úr, és köszöntöm a miniszterasszonyt. Örömmel látom, hogy a múltbeni együttműködés folytatni fogja új hivatalában. Munka, terehelyteremtés, klímaváltozás, kereskedelmi egyezményeket mind említette, de hogyha a kereskedelmről beszélünk, kereskedelmi egyezményekről, akkor arra kell koncentrálnunk, hogy ezek az egyezmények miként segítik elő a gazdasági fejlődést. Hadd mondjak néhány példát. A multilaterális kereskedelmi egyezmények igen vagy sem, vajon jelentős kihívás ez? amely elősegíti a, amelyet elősegíthetnek a regionális bilaterális egyezmények? A kereskedelemről úgy beszélünk, mint a gazdasági fejlődés, munkahelyteremtés eszköze minden partnerországban. Ebben a kontextusban kell megvizsgálnunk. Azt szeretném tudni tehát, hogy vajon a Dán elnökség elszánt-e arra, hogy a tanácsot és a parlamentet egyelő partnereként kezelje a tárgyalások során. Ezt mondta bevezetéskor, de sokszor hallottuk már ezeket a szavakat, de nem igazán jelentek meg tevékenység Remélem tehát, hogy ön folytatja azt, az, azt hogy komolyan veszi a, parla, a parlament szerepét a kereskedelmi egyezményekben. Nagyon sok mindenről beszéltünk, amely összefügg a globalizációval és ennek az egyik része az, hogy megvizsgáljuk a partnereink, kereskedelmi partnereink érdekeit, az együttműködő partnerekét. Hogyha két oldalú kereskedelmi együttműködésről beszélünk, számukra nagyon fontos, hogy meggondoljuk, hogy nekik mi lehet az érdekük. Kína, Brazília, India, a BRIC országok és más fejlődő gazdaságok vajon e-, egyelő partnereke, és Európának ezt fel kell ismernie a struktúrált együttműködésnek megfelelően kell alkalmazkodni. Fontos ezt elmondani. Tudni szeretnénk, hogy ezeknek az országoknak mi áll érdekében, és a tanács miként veszi ezt figyelembe a kereskedelmi arénában. Milyen mértékben szeretné ezeket az érdekeket figyelembe venni? Az Európai Parlamentben mi számos saját kezdeményezésű jelentést fogadtunk el Ezekben a jelentésekben arra koncentrálunk, hogy a 2020-as kereskedelmi stratégiáról mi a véleményünk, miként lehet azt megvalósítani Európa polgárainak érdekében. Végül a Sunni projekt, referencia projekt. A kérdés viszont az, hogy a szociális fejlődés, a klímaváltozás és az energiatermelés, vajon a Dán elnökség kíván-e fontos lépéseket tenni ezekben a referenciaprojektekben? Köszönöm. Köszönöm, kérem, hogy tartsa a 10 perces időhatárt, különben másoknak nem jut lehetőségük szólni. Ezt a kört Dartmouth kollégával fogjuk zár, lezárni. Miniszterasszony a nagyon érdekes előadása végén arról beszélt, hogy kijelentette, hogy aggodalmát fejezte ki a kanadai kereskedelmi egyezmény véglegesítét illetően. Egy olyan ország képviselőjeként, amelynek volt kereskedelmi egyezménye Kanadával, mielőtt az EU tagjai lettünk 75-ben, értem az ön aggodalmát, hiszen a kanadai egyezményt feltartják olyan aggodalmak, amelyek két dolgot érítenek, a fókák és a e, kátrányhomok. E, Ezekről e, sokat beszéltünk már a kollégákkal, és lesznek további lehetőségek is erre, de de Janik Zsadó magas szólását figyelembe, magas ötő beszédét figyelembe, ezek politikai aggodalmak, politikai napirendre kell, hogy kerüljenek. Három kérdést szeretnék feltenni, mindegyik egy mondatban elmondható, így aztán fele annyit időt fog felhasználni mindenki más. Mi az ön véleménye a kereskedelmi, politika, kereskedelmi politikák politikai oldaláról. A kereskedelmi egyezmények eh, politikájával egyetérte. Látunk-e további vagy kevesebb eh, átpolitizálását ezeknek az egyezményeknek? Mi az ön véleménye? Mi fog történni a Dán elnökség során? Köszönöm, mondja az elnök, és ez lezárja ezt a kérdéskört. Hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy lesz még egy kérdéskör ezek után, és már kaptam öt, hat különböző jelentkező nevét, aki szót kér. Most átadom a szót, a, hogy válaszoljon a Dán miniszterasszony a koordinátorok kérdésére, és önnek is korlátoznom kell a válaszát 8 percben. That could be extended to 10, not more. And if I smile as <laughs> well? Okay, let me start Hadd kezdjem az elején tehát. Köszönöm a kérdéseket, megpróbálom megválaszolni őket. Várom a négy, néppárt Daniel Kaspari kérdését a transatlanti viszonyokról. Említettem az előadásomban, röviden bár, de készült egy elemzés és arra várunk, hogy ennek mi lesz az eredménye. Azt kell figyelemmel tartani, hogy nem hozhatunk döntéseket anélkül, hogy tudnánk, hogy ez merre tart. Ez egy előlépés volt, hogy 2011. novemberében az EU és az USA megállapodott arról, hogy fokozza az együttműködést. Nézzük meg, hogy ez hova vezet és a Dán elnökség során megnézzük, hogy ez jó irányba ment el. Japánt illetően láttam már eh, engedményeket Genfben. Japán egyetértett abban, hogy felülvizsgálja a GPA-t, e, erre már nagyon régen vártunk, 10-15 éve, hogy ezt megtegyék, és amikor elmentem, senki nem mondta nekem azt, hogy rá lehet venni Japánt arra, hogy elkötelezze magát a GPA iránt. Nagyon sok ember meglepődött, és az én véleményem az, hogy Japán jelzést szeretne adni az Európai Uniónak arról, hogy érdekli őket a szabadkereskedelmi tárgyalások megkezdése, de lehet, hogy csak én vagyok túl optimista. De nekem feltűnt, hogy Japán lépést tett, Azonban további egyezmény, engedményeket várunk tőlük a következő fél év során. Azt is észrevettem, hogy a parlament előadója milyen megjegyzést tett Japánról. amely jó alapot szolgáltat az előrelépéshez. Az indiai szabadkereskedelmi egyezményt illetően egyetértek, nagyon nehéz, de de nagyon fontos az EU és India számára egyaránt. El kell ismernünk, hogy ha az Európai Unió növekedni akar, és erre nagyon nagy szükségünk van a gazdasági válság idején, akkor a feltörekvő piacokat kell megkeresnünk, amilyen India is, ahol nagyon gyors a növekedés. Ebben a teremben sokan arra, arra gondolnak, hogy bárcsak mi tudnánk így növekedni saját tagállamainkban, amely most zajlik az ázsiai országokban és Indiában is. Remélem, hogy lehetőség lesz rá, mert ez azt jelenti, hogy új munkahelyek teremtődnek Európában, amire nagy szükségünk van. Nagyon örülök, hogy önnek tetszettek a mi kereskedelmi klímaváltozási ötleteink. Erről majd beszélünk még a bizottság egyéb tagjaival. Japánnal kapcsolatban beszéltem már pár szót, remélem, hogy lefettem az ön kérdését. A DD-vel kapcsolatban azt akarom mondani, hogy vannak repedések a tárgyalások falán, de mégis, és ezért nem tudunk előrelépni, nem tudunk haladni, de amikor decemberben Oroszország csatlakozott a WTO-hoz, és Japán is ezt a jelet küldte nekünk, ez azt jelenti, hogy fontos E, események történnek. Az oroszországi tagság azt jelenti, hogy nagyon fontos az országnak, hogy szabályokon alapuló rendszerünk legyen a WTO-ban, ami nélkül sokkal rosszabbul járnánk. És bár még nincs ez véglegesítve, hangsúlyozzuk, hogy, azt a, e, hogy szükség van a WTO-ra, és a tagok is támogatják. Szeretném aláhozni, hogy semmi kétség afelől, hogy az EU támogatja E, mint például a 47-es cikkben is a DDA-t, DDA-t de erre egyelőre nem mutatkozik hajlandóság, de ha lehetőség lesz rá, akkor majd lépünk. Ami Kolumbiát illeti, tudom, hogy az Európai Parlament nagyon sok képviselője aggódik a kolumbiai egyezményt illetően. E, el kell ismernünk, hogy történtek előre e, lépések, mutató lépések, de vannak még jelentős kihívások is erről beszélhetünk majd, hogy mit tehetünk még. Meghallgattam eh, az ön javaslatát a cselekvési tervről. Nagyon fontos ezeket a lépéseket megtenni mégis. Martin Kazak eh, jelentésének nagyon örültem Japánról, és eh, azt várjuk, hogy ez a gyakorlat márciusban lezárul, mi pozitívak vagyunk Japánt életen, különösen a Genfi események után. a az Egyesült Államokat életi egyetértek, nagyon fontos, hogy lépjünk, nézzük meg, hogy mi történik, mi lesz, mik lesznek az ellenzések. ők továbbra is beruháznak, és az Európ- Európában a növekedés, munkahelyteremtés a legfontosabb, különösen Európa lakosságának, de politikusok számára is, akik vállára nagyon nagy nyomás helyezedik. Meg kell mutatnunk, hogy történik előrelépés. Egyetértek a dohai megjegyzést illetően. Zsánik Zsadó, ambiciózus kijelentései voltak, amik nagyon fontosak. Egyébként nagyon fontos számunkra, hogy beszéljünk a gazdasági növekedésről, meg a zöld atmoszféráról, és előre kell lépni a klímaváltozást illetően, fenntartható energiaforrásokért illetően a Dán elnökség során is, hiszen a növekedés akkor lesz lehetséges, hogyha annak zöld perspektívát adunk. Az arab tavasz a következő téma, amely különleges lehetőség meg kell néznünk, hogy a tanácsban is elhangzik ez, és ugyanezt a hangsúlyt kapja a szabadkereskedelmi egyezményekben is. Jelenleg, jelenleg Jordániról, Tunéziáról, Marokkóról és Egyiptomról tárgyalunk, de e, vihatjuk a tárgyalást regionális szintre is. Az a lényeg, hogy megmutassuk, hogy továbbra is támogatjuk ezeket az országokat. Érezniük kell, hogy lehetőségük van a növekedésre, és ennek az egyik módja az, hogy szabad kereskedelmet biztosítunk. De ez egy, e, ezzel e, szemben el kell ismernünk azt, hogy vannak déli e, tagállamaink, amelyek szintén súlyos gazdasági válságon mennek át. Egyes tagállamokban 40%-ot is meghalad a fiatalok munkanélkülisége. Ezzel kapcsolatban is kell valamit tennünk. David Campbell, aki Kolumbiáról kérdezett, megértem az aggodalmát. A, szab, a Kolumbiával kötendő szabadkereskedelmi e- egyezményt illetően el kell mondanom, hogy koherenciára van szükségünk az EU politikájában, ezért figyelembe kell venni az emberjogi kérdéseket, és sikerült ebben az egyezményben jó e- e- egyensúlyt elérni Kolumbiával, hiszen ők hiszen vannak jelentős politikai hivatkozások arra, amelyek azt mutatják, hogy emberi jogi kérdésekben jó irányba haladnak, és, meg, és fel, meg, megáll a, megvan a lehetőség, hogy fent, felfüggesszük a tárgyalásokat, hogyha bármelyiket megsértik. És akkor tárgyalhatunk majd arról, hogy hogyan megyünk tovább. Helmut Scholz. Örülök, hogy újra találkozunk. Uh, eh, Chase szabadkereskedelmi egyezmények, teljesen egyetértek. Valóban meg kell oldani a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés kérdését. Szerintem a szabad, szabad kereskedelem nek is jót tesz ez, illetve a kereskedelem is jót tesz ezeknek. Kóreával is ez a helyzet. A koreai egyezmény után gazdaságilag nem vesztettünk Európában, hanem nyertünk és amikor a torta nagyobb, akkor nyilván a szeretek is nagyobbak. Az Európai Tanácsnak és a parlamentnek partnerként kell viselkedniük. Az Európai Parlamentnek a Lisszaboni szerződésre együttdöntési joga van, természetesen ezzel élhet. Aztán az a partnereink egyenjogúságával kapcsolatban BRIC országokról van ugye szó, hogyha Indiával megkötjük a szabadkereskedelmi egy- egyezményt, akkor nagyon fontos az is, hogy a politikai partnerség is meglegyen. Tehát politikai párbeszédre is szükség van, és eznek két oldalúnak kell lenni. William Dartmouth szabadkereskedelmi egyezmény Kanadával. A következő téma. illetve rákérdezett a, a kereskedelmi politikára, mint olyanra. Nos, nyilvánvaló, hogy a kereskedelmi politika hatása van más szakpolitikákra is. Erről ne feledkezzünk el. Ez a hatás, ez ott van. Például szabadkereskedelmi egyezményeket kötünk, és ezt összekötjük például emberi jogokkal, akkor a politikai partnerséget is ki kell hangsúlyozni. Indiával is ez történt, így működik az EU. E, el kell mondani az értékeinket is, akkor is, amikor a szabadkereskedemről beszél. Elnök, köszönöm szépen ezeket a világos válaszokat. Most pedig a második kérdéskor következik. Krisztiana Muscardini, sőt, két Söter úr, Christopher Fjellner, Pablo Falva, Nicola Rinaldi és Paul Murphy. Kifelejtettem-e valakit? Úgy látom, nem? Akkor lezárnom, lezárom a listát. Krisztiana Muscardini következik, aki a néppárti alelnökünk. Sorry, Krisztiana, I have to put... Uh, Elnézést. Most még szigorúbb leszek az idővel. Mindenkinek kettő percet adok pontosan. Sono pas, ecco, ricominciamo da capo. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszter asszony, megköszönöm ezt a nagyon sűrű ütemtervet, nagyon sok fontos dolog van benne, pedig nem könnyű időket él meg az Európai Unió. Látszott, hogy hozzáértéssel beszél, és nagy lelkesedéssel, ez mindenképpen pozitívum számunkra, ez nagy segítség. Az európai polgárok azt várják, hogy előrelépés történjen. Azt mondtam állampolgárok, de fogyasztókra is gondolok. Úgy vélik, hogy egyenlőnek, tisztességesnek és szabadnak kell lenni a kereskedelemnek. Említett egy témát, a származási megjelölést. Nos, a fogyasztók szeretik, hogyha tájékoztatva vannak, hiszen a fogyasztókat demokratikusan meghallgatja, a, meghallgatják a különböző fogyasztói szervezetek, és joguk van ahhoz, hogy tájékoztassák őket. Úgy gondolom, hogy koherensen kell fellépnünk, ha nem, akkor akkor az, a, az előtt a dilemma előtt állunk, hogy most koherensek legyünk, avagy nem. Ugye bármilyen választ is adhatunk erre, a tanács a parlamenttel együtt szeretné megoldani ezt a problémát. A parlament egyébként erről a kérdésről már szavazott a plenárison is. De úgy vélem, hogy legalább informálisan föl kéne tárni egy, egy racionális kompromisszum lehetőségét a két fél között. Sok dolgot szeretnék még mondani, de lejárt az időm, úgyhogy már csak egy dolgot kérdez, kérdeznék. A Dán elnökség egy ilyen fontos pillanatban, ugye ami a fair trade szempontjából nagyon fontos, mit tesz azért, hogy az elhasznált európai gépek, amelyeket nem lehet már használni, mert túlságosan, amelyek nagyon szennyezik a levegőt, például régi traktorokra gondolok, hogy ezeket lehet-e exportálni Afrikába, mit gondol erről? Köszönöm szépen! Kár Schlichter következik a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Az LCR EFT valamint a zöld fundamentalisták között valahol az arany középutat kell megtalálni, és ez az arany középút az lenne, hogy legalább a kereskedelmi megállapodások nem lehetővé kell, hogy tegyék számunkra, hogy mondjuk az állatjóléttel is foglalkozhassunk hát aztán, hogy hogy lehet az ilyen politikákat kifejleszteni, nos, hát valóban a kiigazítási rendszerekre, mechanizmusokra szükség van. Ami a kanadai megállapodást illeti, valahol a kereskedelmi megállapodás már létezik, viszont ott ugye az üzemanyagok kérdése még mindenképpen fontos. Szeretném, hogyha az elnökség segítene minket abban, hogy átláthatóbbá váljon a WTO-ban a jogvita rendezési eljárás. Az akta szempontjából pedig utalás történt arra már, de mégis kiemelném, hogyha különböző jogi véleményekre utalunk, itt a parlamentől is van egy jogi vélemény, az aktával kapcsolatban ismert jogászok is leírták már, hogy biztosítanunk kell, hogy a vállalati jogok, valamint a vállalkozások jogai és az emberi alapjogok között megtaláljuk a helyes egyensúlyt, ami az, egy, az egyedi á, tagállamokat illeti, az akta az, az egyes tagállamokra bízza ezt a döntést, ahol például egy szakszervezetnek nem sikerült ez, ott a tagállamnak sikerülni fel fog, és az akta ezt lehetővé teszi. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Fienel kolléga. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Először is örülök annak, hogy Dánia úgy döntött, hogy külön miniszteri posztja van a kereskedelmi szakágnak. Látom, hogy nagyon elkötelezett az ügy érdekében, és örülök, hogy itt van, és remélem, hogy majd tudja a parlamenti családjában és politikai családjában is ezt a gondolatot még továbbvinni, hogy mennyire fontos a kereskedelem politika. Két dolgot szeretnék elmondani először is. Szeretnék utalni arra, hogy a Tájvánnal kapcsolatos kérdés hogyan is áll. Minnyáján tudjuk, hogy nagyon ambíciózus szabadkereskedelmi ö, stratégiánk van, de valami hiányzik ebből. És ez a valami, ez Tájván nevet viseli. Valóban valószínű, hogy vannak politikai komplikációk, még akkor is, hogyha az elnökválasztások Tájvánban csak hozzá már most eloszlattak bizonyos nehézségeket, de ami a teljes körű, szabad körű, szabad kereskedelmi, tá, szabad kereskedelmi szabadkereskedelmi megállapodása még nem adott lehetőséget, ettől függetlenül bilaterális kapcsolatokat és megállapodásokat lehetne kötni, ugyanúgy, mint ahogy Japánnal ez megtörtént. Szeretném, hogy ön szerint eh, hogyan lehetne Tajvan és az EU között eh, könnyíteni a kereskedelmi kapcsolatokat. Koordinátor eh, kollégám Kaspari kolléga is utalt a klímapolitikára, a pozitív hozzáadott értékre. Én egy dologra utalnék. Itt valahol szerepmodell lehetnénk, az információtechnológiai megállapodás megkötésében, ahol a szabadkereskedelmet az információtechnológia területén használhatnánk, mint modell értékű megoldást úgy, hogy a környezeti javakat is, és azok kereskedelmét is előmozdíthassuk. Mi a vélemény erről, elnök? Köszönöm. Rinaldi kollégánk az Aldéból. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm miniszter asszony, meg köszönöm ezt a nagyon átfogó és ambiciózus beszédet. Lehet, hogy Tajvannal kapcsolatban annyira azért nem ambiciózus, ezzel egyetértek. Valamit tenni kéne, hogy ezt a tátongó ürességet valahogy betömjük a szabadkereskedelmi politikánkban, valamit ezzel kapcsolatban kell tenni, egyetértek a kollégával. Aztán eredet jelölés. Az önkéntes az önkéntes szabályozásról lehetne beszélni, szerint én úgy tudom, hogy a gyártók már most is megjelölhetik a származást, ha kívánják. Krisztina Muszkerini asszony készített egy jelentést ezzel kapcsolatban. Itt nagyon minimális szabályokból indulunk ki, tehát csak nagyon kevés termék esetében kötelező a, a származás megjelölés, és világos a, az is, hogy milyen ideig kell ezt megtenni. Az aktával kapcsolatban szeretnék valamit kérdezni. Erről nem beszélt, ha jól emlékszem. Itt a parlamentben, különböző grémiókban sokat beszélünk az aktáról. Sok kérdésünk van, kétségünk, néhány válaszunk is, de a közvélemény, illetve a polgárok általában aggódnak, félnek, Japánnal kapcsolatban legfőképpen. Szerintem mindenképpen alaposan ellenőrizni kéne, hogy mit is teszünk, hiszen az Európai Uniós értékekről van szó, nem szabad, hogy hibázunk. Paul Murphy, GUE. Köszönöm Paul Murphy a GUE részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm miniszter asszony ezt a beszédet, örülök annak, hogy a szakpolitikák koherenciáról beszélt. Szerintem nyilvánvalóan abszurd dolog azt mondani, hogy a kereskedelem és a politika függetlenek egymástól, nagyon is összefüggnek számomra. A Dán elnökség számára az lenne a legnagyobb kihívás, hogy a demokráciáról, az emberi jogokról szóló szép kijelentéseket valahogyan összeegyeztessék az Európai Unió kereskedelmi érdekeivel. Ott van például az észak-afrikai változás. Azt remélem, hogy ez egy éles töréspont, ha, hogyha forradalmak törnek ki egy országban diktatúrák ellen, mikor is a diktatúrákat korábban európai erők is támogatták, és ez a kereskedelemben is megnyilvánult, és közben beszélünk a demokratizációról, hát ez furcsa, aztán ott van, ott van a Kolumbia példája is. Úgy vélem, hogy egyfajta egészséges szkepticizmusra szükség van, most szkepszisre szükség van, az emberi jogokról ott is kell beszélni. Aztán kiderült az is, hogy a különböző halálosztagokkal együttműködött a, a kolumbiai kormány is erről, a legfelsőbb bíróság is döntést hozott Kolumbiában, tehát független vizsgálatokra is, van, is szükség van. Kazaksztánban az állami erők a békés tüntetőket lemészárolták, különböző olajcégek dolgozóira tüzet nyitottak, a liberális, a liberális ellenzéki párt vezetőit letartóztatták, több vezetőt letartóztattak, politikai aktivistákat, különböző újságírókat, tévés riportereket. Kérdésem, hogy ez milyen hatással van a Kazasztánnal folytatott, megerősített partnerségi tárgyalásokra. Azt hiszem, hogy önból beszélt a leggyorsabban, nem tudom, hogy a tolmácsok tudták ezt követni. És mi a helyzet azokkal, akik nem tudnak itt angolul. Köszönöm. Utolsó hozzászólunk, Pablo Falva, néppárt. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszterasszony! Örülök annak, amit Kolumbiáról, Perúról és Közép-Amerikáról mondod. Ezzel kapcsolatban két kérdésem lenne. Azt hiszem, hogy ezek kulcsfontosságú egy, egyezmények Európa számára. Említette a gazdasági növekedés arányát, nagyon nagy, és úgy vélem, hogy a stratégiánk legfontosabb része lesz egy ilyen egyezmény meghozatala. Nagyon sok európai vállalkozás, vállalat aggódik azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok előbb fogja ratifikálni az, egy, az egyezményt. Aztán emberi jogok kérdése. Nos, az elmúlt időszakban sokat tettek ebben a témában az elmúlt kolumbiai kormányok, ezt mindenképpen ki kell emelni. A többi frakció is elmítette, hogy meg kell próbálni valahogyan megoldást keresni, párbeszédet kell kezdeni, úgyhogy sok sikert kívánok elnök asszony ebben a kérdésben. Kérem, hogy prioritásként kezelje el, különben az európai vállalkozások hátrányt szenvednek az amerikai vállalkozásokkal szemben. Question. Engedje meg nekem is egy kérdést. Olvasom a Dán elnökség írott programját, kereskedelmi fejezetet olvasom, amelyben elmondják, hogy bevonják a parlamentet a tárgyalásokba a Lisszaboni szerződés értelmében. Ez egy újdonság. Ezek jó hírek. Nagyon örülök ezeknek a szavaknak. Nem azért, mintha nagyon szeretnénk részt venni a fiatárgyalásokban, de ha és amennyiben döntést hozunk ebben, szeretnénk, hogyha a bizottságot is figyelembe vennék, ahogy így tesz a bizottság és a tanácsállás pontokkal. Feltűnt, hogy ez a szakasz nem szerepelt az ön előadásában, Remélem, hogy nem bánta meg a Dán elnökség ezt a bekezdést, de ez vezet az a kérdéshez, hogy a Dán elnökség miként szeretné ezt az elkötelezettséget teljesíteni, hogy bevonja a parlamentet kereskedelmi tárgyalásokba. Venni a szó. Kérem válaszoljon. Ugyanannyi ideje van. Nagyon érdekes itt lenni, mintha barátok között lennék, az az érzésem, hogy nagyon jó, nyílt, őszinte párbeszédet folytatunk, ami még aranyos is egy kicsit. Hadd kezdjem Krisztina Muscardini kérdésével az európai polgárokról. Az a véleményem, hogy az európai polgárok azt várják tőlük, hogy munkát biztosítsunk nekik, növekedést teremtsünk. Az elnökség már felvetette a jelölés kérdését a tanácsnál, és a bizottság minden kezdeményezését figyelemmel kíséri az önkéntes eredetjelölést illetően. A bizottság jelezte, hogy az önkéntes eredetjelölésnek a kérdése kiterjed az EU-ba behozott javakra, valamint a belső piaci termékekre. Nem lehet előre megmondani, hogy a tagállamok milyen állást foglalnak el. Világos azonban, hogy nagyon sok tagállam kíván új hatástanulmány elvégzését, mielőtt elkötelezi magát. Karl Schlitter. Nem titok már, hogy én magam is zöld pártból jöttem, nyilván észrevették, de én itt most a Dán elnökséget képviselem, és ezt ő, őszintén próbálom ezt a feladatomat betölteni, de, um, bont, de a kereskedelem, a környezetvédelem is uh, jól fog járni ebben a kap, kapcsolatban. Globális elkötelezettségünk van a klímaváltozási kérdéseket illetően, amely a mi ambícióinkat fogja irányítani a nemzetközi tárgyalásokban, és folyton napirendre fogjuk ezt tűzni, Hogyha ezt meg tudjuk tenni a munkahelyteremtések és a növekedés elősegítésével Európában, az nagyszerű. Ami a átláthatóságot illeti, e, említette ön az VTO-t, ezt lehet, hogy jobban ki kéne fejteni, nem szerepel e, a mi házi feladataink között, de elbeszélgethetünk róla. Ami az aktát illeti, Teljesen egyetértek eh, Kalsliter véleményével az akta segíteni fog abban, hogy a hat, hatalmas bűnözői csoportokat felszámoljuk, nem csak korlátozza a, az egyének jogait, vagy arra, nem, nem arról szól, hogy az utazókat zaklassuk, a tanács egyezménye teljesen megfelel az EU vívványainknak. El kell érnünk, hogy ez az egyezmény ne csak a polgárjogokat korlátozza és a fogyasztókat zaklassa, hanem folytassunk politikai vitát is erről. Fielner kolléga Tajvanról kérdezett, nagyon sokan mondták, hogy a nagyon ambíciózusak, nagyívűek az elképzeléseink. A, az a véleményem, hogy a kapacitásunkat teljesen ki fogjuk meríteni a következő fél évben. Az a remény, hogy a Japánnal beindítjuk a tárgyalásokat, és Indiával is megkezdjük, valamint Szingapurral, e, esetleg Kanadával. ezekről azt gondolom, hogy ezzel már tele van a kezünk. Köszönöm szépen. Renaldi kollega szintén Tajvánról kérdezett, valamint a GI-ről. Remélem, hogy úgy, úgy, úgy gondolja, hogy kielőgítő választ adtam. Az aktával kapcsolatos, aktával kapcsolatos beszédemben elmondtam, és válaszoltam a zöldek kérdésére, és úgy remélem, hogy kielégítőnek találta a koherencia kérdésében nagyon fontos, hogy ezt megteremtsük minden EU szakpolitikában, nagyon fontos, hogy ezt biztosítsuk, és nem csak a különféle ágazatokban, hanem azokon, eh, azok felett is. Erről szól a koherencia. Az arab tavasz lehetőséget teremt a világnak, és Európának is meg kell ezt ragadnia, hiszen Észak-Afrikának rengeteg problémája van, nagyon sok vita folyt arról, hogy eh, milyen lesz a jövőjük, meg kell ragaznunk az alkalmat, e, és ezt a szabadkereskedelmi egyezményekkel kell megtennünk, annak érdekében, hogy ezen országok polgárai is um, láthassák az arab forradalom eredményeit. De ezt e, a már korábban mondott kihegyensúlyozott módon kell tennünk. Kazasztánnal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy ez, erre vissza kell térnem, nagyon sajnálom. Nem tudok rá válaszolni, nem készültem föl rá az lenne a jobb, hogyha megvizsgál, ha egy kis időt kapnék arra, hogy megvizsgáljam a kérdést. Ami Kolumbiát illeti, nagyon örülök az ön kijelentésének. Elnézést, nem tudom elolvasni a nevét, és nem is találom a Szalva úr. Nagyon örül, örültem a megjegyzéseinek. Nagyon fontos, hogy eh, a kolumbiai szabadkereskedelmi egyezményt gazdasági kérdésként kezeljük, de az emberi jogokat is kell támogatnunk vele. Fennáll ez a politikai lehetőség, hogy felfüggesszük a tárgyalásokat, de nem szabad csak erre koncentrálnia és a gazdasági oldalra nem, hiszen nagyon sok eredménye van egy szabadkereskedelmi egyezménynek, ami azt jelenti, hogy munkahelyek teremtődnek, Európa növekedni fog tőle. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Meg fogjuk még vizsgálni a Dán elnökség ideje alán, hogy megnézzük e, e, e, az éremnek ezt az oldalát is, hiszen nagyon fontos, hogy belássuk, hogy a szabadkereskedelmi egyezmény kereskedelemről is szól. És aztán az én barátom az Európai Parlament szerepéről. Nagyon erősen támogatjuk a Lisszaboni szerződésben előállt változásokat, a kereskedelmi politikát, és a parlamentet teljes mértékben bevonjuk a logisztikai eljárásokba és a tárgyalásokba. Pontosan tudjuk, hogy mi, mik vannak a dokumentumokban. A bizottság informális párbeszédet kezd az Intával a szabadkereskedelmi egyezményekről. Mi ezt támogatjuk. Nagyon fontos, hogy a bizottság és a tanács is alaposan el, elolvassa az önök véleményét és ez az utolsó megjegyzésem. Nagy öröm volt számomra, hogy meghallgathattam az önök véleményét. Hadd mondjam el, hogy bölcsebben megyek el innen, ezért ennyire fontos párbeszédet folytatni az Európai Parlamenttel, hiszen ez hozzáad a döntéseink minőségéhez. Úgyhogy köszönöm szépen. Thank you very much Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter asszony, hogy ellátogatott a szakbizottságunkba erre az eszmecselére, és kivételesen jó volt ez az eszmecsere. Várom lelkesen, hogy az elnökség során tovább folytathassuk e kellemes parlamenti demokráciára oly ihlető és méltó pillanatot. Fox, we have to resume our proceedings. Medical attention, please. Kollégáim, szeretném a figyelmüket felhívni. Azt javaslom, hogy a 16-os napi rendi pontra térjünk át kereskedelem a változásért az EU dél-mediterrán országokra vonatkozó kereskedelmi és befektetési stratégiája az arab tavasz forradalma után. Előadó Nicolo Rinaldi itt jelentést tervezett megvitatásáról van szó. Előadunk az ALDE ö, szekcióhoz tartozik, és ö, méreható vitát tartottunk a jelentéstervezetről úgyhogy most azonnal Nikoló Rinaldinak adom meg a szót még egyszer. Azt szeretném kérni önöktől a teremben, azoktól, akik elhagyják a termet, hogy amennyire lehet csöndben, és minél hamarabb fáradjanak ki a teremből. Előadó úr.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 Volt ezzel kapcsolatban egy meghallgatás, és ott mindenki elmondta a véleményét, megvitattuk elég mélyen ezt a, ezt a témát, aztán volt első eszmecsere, aztán a munkadokumentumot ismertettem meg önökkel, és most íme elérkeztünk a jelentés tervezet azt próbálok rövid lenni, mert a jelentés tervezet gyakorlatilag tükrözi mindazt, amit már eddig megbeszéltünk a kollégákkal. A kiindulási pontunk az arab tavasz fontossága, illetve jelentősége, illetve hogy a kereskedelmi politika szempontjából hogyan lehet ezt kihasználni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy differenciált legyen a kereskedelmi politikánk azon országok esetében, amelyek a demokratikus átalakulás felé kötelezték el magukat körülbelül egy évvel ezelőtt. Mindenképpen beszélni kell a bizottság nemrégiben elkészült nyilatkozatáról. A jelentés tervezett számos témára támaszkodik. Olyan javaslatok egyébként ezek, amelyekről már itt beszéltünk. Támogatjuk a többet, többért többet elvet, more for more elvet, számos feltétellel természetesen az európai kereskedelem kedvezményezetjeire gondolok, és nagyon fontos az is, hogy a szociális politikát, a környezetpolit, környezetvédelmi, föntartható környezetvédelmi politikát, az emberi jogokat kell tiszteletben tartani, hogy megvalósuljon a többért többet elv. Aztán a hitelhez való hozzájutás segítsége, Észak-Afrikában nincsenek ugyanolyan regionális egyesülések, mint máshol, és úgy gondolom, hogy az Európai Beruházási Banknak nagyon fontos a szerepe, nincs meg ugyanaz a struktúra, mint annak idején Kelet-Európában volt a berlini fal leomlása után, de az, a Beruházási Bank azért sokat segített. A mikrohitelek fontosságát is kiemelném, ezzel nagyon jó eredményeket lehetne majd elérni. Aztán a szabadkereskedelmi térség megvalósítása. A cél ugye az volt eredetileg, hogy 2010-re megvalósul az Euromed szabadkereskedelmi térség, ezt mondta ki a barcelonai nyilatkozat, de úgy gondolom, hogy a nem vámjellegű akadályokat mi hamarabb le kell bontani azon országokban, amelyek elkötelezték magukat a demokrácia mellett. Nagyon fontos technikai együttműködésre van szükség, és remélem, hogy sikerül majd a különböző állategészségügyi, egészségügyi és biztonsági normáikat is betartatni partnereinkkel. Vannak olyan országok, például Líbia, amelyek demokratikus átalakuláson mennek hát de nem tagjai a WTO-nak. Ilyen esetekben is meg kéne eh, teremteni a lehetőségét a szabadkereskedelmi térségnek. Aztán van itt egy fejezet, amely a KKV-kkel foglalkozik. A mediterrán országokban a foglalkoztatás 70%-át eh, a KKV-k adják, nagyon komoly ők kereskedelmi fluxusokért felelősök, és legalábbis szerintem gazdasági oligarchiák uralkodnak jelenleg ezen országokban, pedig nem erre van szükség, arra van szükség, hogy KKV-k jönnek létre. És nagyon fontos, hogy hogy felszabaduljanak a különböző termelési folyamatok. Nagyon fontosnak tartom, hogy az európai piachoz nagyon mértékben hozzáférjenek ezek az országok, a kis, kis laboratóriumok, a kis vállalkozások, az összes kis gazdasági formáció de Gucht biztossal egyeztettünk, megkérdeztük őt azzal kapcsolatban, hogy kaphatnak-e külön vízumkönnyítést, például a vállalkozók, hogy, külön, hogy jobban ápolhassák az Európai Unióval a kereskedelmi kapcsolatokat, részt vehessenek a pályázatokban, illetve a mikrokredit, mikrohiteleket nagyon fontosnak tartjuk a dél-dél közötti kereskedelmi kapcsolatot, illetve emlékeztetnék az Agadíri csoport elkötelezettségeiri. A dél-mediterrán térségben a kereskedelemnek csupán 7%-a zajlik ezen országok, szomszédos országok között, tehát nagyon fontos a dél-dél közötti kereskedelem, illetve nagyon fontosnak tartom a barcelonai nyilatkozatot is. Talán célzott lépésekkel el tudjuk érni, hogy ez így vagy úgy megvalósuljon. A közvetlen kapcsolatok előmez mozdítása. Nagyon fontos lenne a kereskedelmi kamara, kamarákat megvalósítani, ez jelenleg csak Izraelben létezik a térségben. Fontos, hogy egy adatbázis jön létre, legyenek különböző kereskedelmi bőrzék, vásárok, és nagyon oda kell figyelni a fiatal vállalkozókra. Nagyon fontos egyébként a bizottság kereskedelmi delegációján, delegációinak megvalósítása is. Jelenleg botrányosan alacsony a Európai Bizottság kereskedelmi delegációnak képviselet, ha összehasonlítjuk például az öbölországokkal vagy Kínával a helyzetet. Aztán a származásra vonatkozó szabály, vagy eredetre vonatkozó szabály, a Menendez del Valde jelentést ismerjük. Nos, ez, ezzel kapcsolatban elmondom azt még, hogy van két olyan dolog, ami jelenleg nem szerepel a jelentésben, de majd módosításokat fogok beterjeszteni ebben a témában. Először is fölkérjük az összes olyan tagállamot, akik még nem ratifikálták az Európai Fejlesztési Bank mandátumát, akkor ezt tegyék meg. rendkívül nagy lemaradásban vagyunk, ugye az lenne ennek a célja, hogy a KKV-kat segítsék, 27-en, ke, 27 kell, hogy aláírják, 27 külön folyamatot, ratifikációs folyamatot kell lefolytatni. Még vannak olyan államok, tagállamok, amelyek ezt nem tették meg. Fontos lenne, hogy ezt pótolják. Aztán vannak hiányzó részek még a jelentésben, például a fiatalok és a nők nehéz helyzetéről nem írta meleget, azt hiszem. Ma pont egy éve van annak, hogy elkezdődött az egyiptomi forradalom, úgyhogy szimbolikus ennek a vitának a kezdete. Természetesen szívesen együttműködök az árnyékelentéstevőkkel, örülnék annak is, hogyha esetleg sor kerülne egy együttes ülésre. Elképzelhetőnek természetesen tartom természetesen azt is, hogy közös módosításokat, mint egy kompromisszumokat nyújtsunk be. Köszönöm. Nyissuk meg a vitát. Kezdjük a, az árnyok, árnyék előadóval. Krisztián Muscardini az EPP részéről. Grazie Presidente, con Köszönöm szépen. Rinaldi úrral sikerült már nagyon sokszor leülni, megbeszélni ezt a témát. Úgy gondolom, hogy nagyon sikerült elmélyíteni ezt a kérdést. A, a dél-mediterrán térségnek nagyon sok különböző kérdését fölveti, fölvázolja ebben a jelentésben. Sokáig sajnos nem figyeltünk erre a térségre, most pedig azt hiszem, hogy sikerült magunkat végre elhatározni. Röviden szeretnék néhány pontot kiemelni, és utána esetleg beterjesztek majd néhány módosítást is. Egyébként Rinaldi úr is ugyanezekre a kérdésekre utalt az imént, például a nem ratifikált egyezményekre, illetve a fiatalok és a nők helyzetére. Úgy vélem, hogy nagyon aggasztó a valóság, és a jelentés is szól azokról a mikro vagy kis vállalkozásokról, amelyek, amelyek nem hivatalosan léteznek. Nos, ezek a mikro vagy kis vállalkozások nem rendelkeznek vállalkozás státusszal, hát ez természetesen nem segíti a fejlődést az érintett országokban, de, és nagyon nehéz ö, együttműködni európai mikrovállalkozásokkal vagy kisvállalkozásokkal, pedig ez jót tenne, azt hiszem. Tehát rosszat tesz ez a fejlesztésnek is, és rosszat tesz a um, foglalkoztatási helyzetnek is. Ezzel kapcsolatban egyébként jó lenne némi önellenőrzést is tartani. Aztán említette a gazdasági vásárok kérdését, vagy Expo kérdését. Jó lenne, hogyha célzott, kicsi vásárokat tartanának, amelyek például a mikrovállalkozásokat érdekelnék. Ez, tehát, tehát vásárok a dél-mediterrán térségben mikrovállalkozásoknak, és nyilván Európa részvételével. Itt komolyan lendíthetnénk az érintett országok gazdasági fejlődését. Ami például Marokkót illeti, és ezt már valószínűleg nem először mondom, meghallgattuk egyébként a bizottságot, miniszterasszonyt is, ami arról szól, hogy hogyan kell segíteni ezeket az országokat, hogyan lehet a fejlődésiket segíteni. Nos, ezzel kapcsolatban szerintem vitán felüli, hogy hogyan kéne eljárnunk egy olyan egyezményre van szükség, ami segít a fejlődésben. Ez SND. Eh, muchas gracias, presidente. Köszönöm, hogy Emilio Medentes. Ahogy azt helyesen jelezte a jelentéstevő, már negyedszer beszélünk erről, és negyedszer gratulálok neki. Röviden szeretnék hozzászólni. Megköszönöm, hogy a, az én megjegyzéseimet, elképzeléseimet olyan szívesen belevette a jelentésbe. Muscadini asszony is említette, és ezt már korábban is mondtuk, sosem tudtuk sosem tudtuk megfelelően kielégíteni a dél-mediterrán térség igényeit. Így aztán e, ennyit szerettem volna mondani, remélem, hogy azért gratulál majd nekem az elnök, hogy ilyen rövid voltam. Azt szeretném még mondani Rinaldi úrnak, hogy már háromszor küldtem neki módosításokat, és biztos vagyok abban, hogy megegyezünk majd egy kompromisszumos megoldásban. Sturdy kollega konzervatívoktól. Köszönöm elnök úr, teljes egyetértek azzal, ami elhangzott mostanáig kiváló jelentés készült, amely segíti az arab tavasz országait Észak-Afrikában és a közel-keleten az EU kereskedelmi elveivel megfelelően. A bizottság bejelentésének megfelelően átfogó FT eh, szabadkereskedelmi egyezményeket, eh, tárgyalásokat indítunk Marokkóval, Jordániával, Tunéziával és Egyiptommal. Nagyon megdöbbentem, amikor a helyzetről olvastam, és megdöbbentett eh, az, hogy a délmediterrán országokban nem zajlik kereskedelem az, ehm, hiszen a import 6%-a más kisvállalatoktól származik. Nagy kihívás van ez itt tehát, amit be kéne foglalni a jelentésben. A be, az első benyomásom az, hogy támogatni fogjuk az ön jelentését. Van néhány megjegyzésünk, amit majd megbeszélhetünk. A kezdeményezéssel kapcsolatban azt mondom, hogy el, el kell, jó elmondani a jelentésben, hogy kölcsönös liberalizációs intézkedéseket várunk Marakóval kapcsolatban a mezőgazdasági termékekben. Az EU-nak el kell kerülnie a mindenkire ráhúzott politikát, de ezt ön is említette. Köszönöm szépen. And finally, Paul Murphy, Shadow. Paul Murphy, a GUE árnyék előadója. Köszönöm szépen. The rapporteur for the report. It's... Gratulálok az előadónak, nagyon átfogó jelentőst készített sok, bár nem értek egyet a fő tartalmával, nagyon sokat vitatkoztunk ezekről a kérdésekről. Néhány konkrét megjegyzést tennék. A jelentés szerintem akkor lenne jó, hogyha explicite kritizálná az európai kormányok korábbi politikáját a dél-mediterrán országokkal kapcsolatban. Van már némi konkrét kritika, de ezt át kéne alakítani. Szerintem el kéne mondani, hogy mennyire téves volt az a politika. Kicsit jobban ki kéne fejteni amikor jelentős pénzügyi eh, támogatást adtunk brutális diktátoroknak, eh, hivatkoznék az eh, olasz belügyminiszter intézkedése, akik, aki libiai gárdának nyújtott képzést és elősegítette az Olaszországba történő bevándorlást. Másfelől van egy trükkös kérdés a kereskedelemről, nagyon nehéz a fenntartható fejlődésről beszélni akkor, hogyha nem beszélünk az adóság kérdéséről. A valóság az, hogy Tunézia és Egyipt is, Egyiptom is hatalmas adóság terhe alatt nyög, igaz, igaztalan adósság alatt, amelyet az diktátorok idéztek elő a katonai költségvetésükkel, amelyből a nyugati államok profitáltak, és nem szabad, hogy ezeknek az embereknek a saját el, megfizetni a saját elnyomatásuk árát. Harmadszor az együttműk, a, a vállalatok szerepe Afrikában, közel-keleten, hiányzott az átláthatóság, az olajtársaságok a Transparency International alatt működnek. Líbiában, Tunéziában, Marokkonban vannak olyan olajtársaságok, amelyek az EU-ból jöttek, de egyik sem mutatta be pénzügyi adatait hogy mennyi jogdíjat fizettek, bár az, annak ellenére, hogy az EU-ban sokkal szigorúbbak a szabályozások. És végül a legfontosabb, nem örülök annak, hogy megnyitjuk a e, szabadkereskedelmi egyezmény tárgyalását ezekkel az országokkal. A tervezet e, azt jelöli, hogy ugyanarról van szó közbeszerzésről, versenypolitikáról, ugyanazok az érdekek uralkodnak. Lehet, hogy ezt ki kéne, ki kéne fejteni a demokrácia, emberi jogok kérdését. E, nem hiszem, hogy támogatni fogjuk. Köszönöm szépen. Uh, there's no... Mások nem kértek szót. Hallgassuk meg a bizottság véleményét. Sofia Munoz, öné a szó. Thank you. I will also... Köszönöm szépen, én is rövid leszek. A bizottság teljesen egyetért a jelentéssel. Van néhány kérdés, amelyben egyetértünk, hogy meg kell változtatni a kereskedelmi politikát, például a mandátumot, amelyet a tanácstól kértünk. E, e, ennek a négy országnak az esetében e, amelyek sokkal jobban részt vesznek a demokratikus folyamatokban, a tárgyalások megkezdése, az előkészítő tárgyalásokon múlik, amelyet csak februárban kezdünk el. Tehát van még idő, mielőtt ezt ezeket megkezdjük. Egyetértünk azzal, hogy nem tarifális akadályokat is be kell foglalni a jelentésbe, a regionális kereskedelemben is. Megtették Baftában is, egyértelműen nem elég mindez a regionális kereskedelemben. Egyetértünk abban, hogy külön figyelmet kell fordítanunk a KKV-kra, meg is tesszük ezt a tárgyalások során, amikor is például a közbeszerzésről beszélünk. Egyetértünk az, abban is, hogy képviselet kell a régióban, mindent egybevetve egyetértünk a jelentéssel, megfelel a bizottság megvalósítandó politikájával. Köszönöm szépen, elnök térjünk vissza az előadóhoz, Nikoló Rinaldihoz, aki lezárja a vitát. There's a wide support for your draft report. Sì, credo che non ci sia molto da... Köszönöm szépen, azt hiszem sokat már nem is kell ezt hozzátenni. Mindenkinek megköszönöm a támogatást, a sok pozitív hozzászólást, a megjegyzéseket, észrevételeket. A kritikus elemek Paul Murphy-től érkeztek, ők egészen más álláspontot képvisel. Azt hiszem, hogy ő egy külön jelentést szeretne arról, hogy mi volt rossz az eddigi mediterrán térség felé mediterránséggel történt kapcsolatunkban, kereskedelmi kapcsolatunkban rendkívül kritikus. Az volt ugye a legnagyobb baj, hogy hogy standard szabvány egyezményeket kötöttünk, kereskedelmi egyezményeket kötöttünk a déli partnerekkel, tehát nem volt differenciálás. Nos, most az lenne a célunk, hogy a KKV-kat is segítsük. Ugye a statisztikák azt mondják, azt mutatják, hogy az igazi gazdasági szövetet ezek a KKV-k adják a foglalkoztatás 70%-át ért felelősek. Én azonban nem hiszek a diszkriminatív politikákban. Ez egy olyan jelentés, amely a demokratikus átalakulás útjára lépett országokról szól. Szerintem pozitívabbnak kell lennünk, és ahogy azt de Gucht biztos úr is elmondta, annak örülnék, hogyha a munka legnagyobb része integrálva lenne, illetve hogyha ez valóságá is lefordulna, hogy valódi változás történjen a múlthoz képest. Köszönöm. Calendar. Módosítások benyújtásának határideje február 17-e déli 12 óra. Most pedig térjünk át a 17-es rendi pontra, az általános tarifális preferenciák rendszere, GSP rövidíte, a rövidítése. Előadunk Christopher Fjellner, aki már nagyon sok vitát folytatott erről, akivel sok vitát folytatunk erről már a jelentés tervezet idején. Most röviden megvitathatjuk a módosításokat, hiszen legalább 180 módosítást nyújtottak be. Ez mutatja azt, hogy mennyire vitatott jellegű ez a kérdés, és hogy mennyire érzékeny néhány kérdésben. Megadom a szót az előadónak, kíváncsi vagyok a véleményére a módosításokról. Utána a képviselőknek Christopher Fierner következik. Köszönöm, elnök úr! Nagyon sok módosítást kaptam, de ha végignézem ezeket, és én ezt megtettem a hétvégén, felismerhettem, hogy nem is olyan sok, mint amennyinek tűnik, hiszen nagyon sok egyforma tartalmú, így vagy úgy. Úgyhogy inkább 50 módosításról van szó, hogyha kategorizálni akarjuk őket, nem 180-ról. Négy kategóriába sorolhatnám ezeket. A módosítások, amelyek az országokra foglalkoznak, másodszor a termékekre és preferenciális arányokra vonatkozó módosítások, harmadik a biztosítékokra vonatkozó, és a negyedik a GSP pluszra vonatkozó módosítások. De mielőtt végigmennék ezeken, és véleményezném őket ebben a négy kategóriában, hadd mondjam el, hogy a következő eljárásban nagyon fontos, hogyha a lehetőségekhez képen nem e, ismételjük el a tanács eljárásait, hogyha az Európai Parlament e, értéket szeretne hozzátenni, az lenne a fontos, hogyha hogyha ezt politikai és nem országszintű módon tennénk, politikai szemszögből, ez lehet a siker kulcs tényezője. De most térjünk rá a lényegre, az országok lefedettségére. Vannak módosítások, amelyek eh, ezt fokozni akarják, mások pedig csökkenteni akarják az országok számát. Két csoportra bontottam őket. Az, ö, eh, voltak javaslatok, amelyek ö, eh, olyan országokat kivennének, amelyek a világ kereskedelmének 1%-át teszik ki, amely Indonéziát és Tájföldöt jelenti, és tudjuk, hogy Kína már 19%-ot tesz ki, és Indiával lesz szabad kereskedelmi egyezményünk, de ezek hatalmas országok, ahol nagyon sokat, sok, nagyon nagy számú lakossággal. A második terület, amit Keith Taylor említett, és Helmut Schulz is, amikor adaptálni próbáljuk eh, ezeknek a meghatározását. ben látom a logikát. Az én aggodalom az, hogy a, mennyire kompatibilisek ezek a VT-val. A Jumik javaslat kiváló, és megértem azokat, akik ki szeretnék venni Indonéziát és Tajföldet, de a világkereskedelem 1%-át meghatározni, vagy a nem VTO, nem, nem nemzetközileg megállapított kritériumokat, ezek kockáztatják a VTO legalitását. Erről, erről vitatkoztunk már önökkel. A kezdetekben azt gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy mi döntsük el, hogy mennyi jelentőséget tulajdonítunk a VTO kompatibilitásnak. A második terület a termékek és a preferencia szintek. Itt két különböző dolgot látok. A preferenciák szintjén nagyon sok képviselő javasolta azt, hogy csökkentsük ezeket. A GSP ne legyen annyira preferenciális, mint ma. A 3,5%-ot csökkentsük 3%-ra, és Robert mondta azt, hogy legyen 5%. Én az eredeti javaslatomban azt javasoltam, hogy a 3,5-ről menjünk fel 4%-ra. Végezzük el itt a számításokat, és jussunk valamiféle konszenzusra, ami mindenki észszerűnek tart hiszen végül is meg kell majd határoznunk egy számot, nem a spanyol viaszt kell felfedeznünk, egész egyszerű feladat ez. A termékeket illetően kaptam módosításokat, amelyek kiegészítenek, mások meg kivesznek a listából. Az a fontos, hogy értékeljünk minden terméket, voltak kollégák, akik kivettek volna a termékeket, és azt mondták, hogy azért, mert ez nagyon fontos a legkevésbé fejlett országoknak, és hogyha megmutatnánk ezt, ez nagyon helyes lenne, de szerintem azt kell értékelnünk, amikor a terméket nézzük egyenként, hogy ne esünk bele a csapdába, hogy a GSP országok és a legkeves, legkevésbé fejlett országokat nézzük meg, és hogy ki mekkora hasznot húzhat belőle. Azt kell szem előtt tartanunk, hogy a GSP-n kívüli országok részesülhetnek a legnagyobb haszonban. És lehet, hogy az Egyesült Államok lesz az, amelyik csökkenti a um, határértéket. Nem azt akarom mondani, hogy ezek a termékek helyes, jók vagy rosszak, hanem azt, hogy egyenként kell őket értékelnünk. Nehéz munka lesz. De szívesen megtám, megkeresem önökkel a hang egyensúlyt. Ami a biztosítékokat illeti, ott két különbséget látok. Az egyik a textil biztosítékok. Beírtam a textil kategóriákat, megnéztem a ruházati termékeket, de valaki meg akarta változtatni a küszöböt és általában kö, meg, könnyíteni akarta ezeket a biztosítékokat. Nyitva, nyitott vagyok arról, hogy hogyan alakítjuk ezeket ki, csak azt kell figyelemben venni, hogy ne teremtsünk nagyobb bizonytalanságot mert ha úgy változtatjuk meg a kritériumokat, hogy nagyobb lesz a bizonytalanság, akkor sokkal kevesebben használnák fel a GSP-t, hiszen e, azért azt kér, kér, kérelmezni kéne, és amikor az országokról döntünk, hogy a termékekről, azt akarják, azt akarjuk, hogy az, a, a vállalatok hasznot húzzanak a GSP-ből. Nagyon szívesen módosítom a biztosítékokat, de ne felejtsék el, hogy nem teremtetünk nagyobb bizonytalanságot. Végül a GSP pluszt illetően ez a legkomplikáltabb terület, legalábbis számomra, ennek az az oka, el kell döntenünk, hogy mit akarunk a GSP plusz elérni. Vajon közel ez arra, hogy a harmadik országokat e, befolyásoljuk. E, voltak kollégák, akik ezt kiegészítették, azt mondták, például az elnök úr is azt mondta, hogy Uh, non-proliferation, tehát a nukleáris fegyverek terjedésének korlátozása. Pakisztán lehet az az ország, amelyet, ez, amelyet, amely érint, amelyet érint ez a határozat. És meg is tudom érteni, másfelől, ha befolyásolni és megváltoztatni szeretnénk Pakisztán politikáját ebben a kérdésben, és azt akarjuk, hogy az országok is végig gondolják ezt a 27 kritériumot, akkor be kell őket vonnunk tagokként a GSP pluszba hogy a gazdasági kritériumok olyanok legyenek, hogy ők tagoká válhassanak. A gazdasági kritériumok az, az olyan szigorúak, hogy senki nem válhat a GSP tagja, és akkor egyetlen ország sem próbálja elérni azt a 27 egyezményt. Vagy ha, ahogy pár kollega javasolta, fokozatos hozzáállást fogadunk el, átsorolást, az azt jelenti, hogy egyes országok úgy gondolják, hogy nem érdemes eltörölni a halálbüntetést, lehet, hogy elnök úr hozta ezt éppen szóba. El kell gondolkodnunk, hogy kell-e a GSP plusz nekünk eszközként, és akkor meg kell néznünk a konvenciókat egy- egyenként, hogyha bele akarjuk tenni a termékek átsorolását, a graduációt, akkor a kritériumok nem, nem sokat számítanak. Egyesült kell kialakítanunk. Egyes országok megtették mind a kettő, mindkettőt, elfogadták a konvenciókat, és nekünk meg kell választanunk az idevezető utat. A GSP pluszban ban nekem legjobban az a módosítás tetszik, amely azt nézi, hogy miként lehet garantálni azokat az országok, hogy azokat az országok, amelyek a GSP tagjai voltak, megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, amelyeknek nincsenek súlyos fenntartásaik, és jó ellenőrzési rendszerük van, mert hogyha ezeket az e-, országokat megerősítjük, és a e, erősebbé tesszük, a hatalmasabbá tesszük a GSP pluszt, akkor korlátozunk azoknak az országoknak a számát, amelyek jelentkezhetnek a GSP pluszba. Ezt, ezt, ezt sugalják azok a módosítások, amelyek nekem legjobban tetszettek. Mert egyébként a GSP Plus nem, nem hoz semmi értéket. Így olvastam én a módosításokat, de kíváncsi vagyok, hogy a kollégák mit mondanak. Köszönöm szépen. Thank you for the synthesis. Köszönöm szépen az összefoglalót. Nagyon jó volt. Most hallgassuk meg a további taktársainkat, az árnyék előadókat, David Martin nincs körünkben, de Emily Menendez fogja őt képviselni. Nos, köszönöm, elnök úr. Én azt a jegyzetet szeretném felolvasni, amit ő írt, és hát tudjuk, hogy ő beteg. Ő úgy véli, hogy az előadó jelentése nagyjából támogatható, és azt mondja, hogy a teljes kizárás helyett, ahol minden felső sávba tartozó országot kizárnak, ott olyan országokkal lehetne appellálni, ahol az átsorolás később, tehát valahol a, a, kor, a, az, a határértéket diversifikálná, ott, ahol a GSP rendszerben a felső tartozó országoknak minősülnek ezek az országok. A GSP rendszerben az import értéke a hét termékben 75%-ánál a teljes importnak kevesebb. Ő azt mondja, hogy szerint ez egy nagyon magas küszöbérték, és olyan országok, mint Kuba, Botswana, eh, Namíbia és Ekvádor eh, is eh, beletartoznának. Ami a termék kört illeti, támogatja Christopher javaslatát, hogy a sémába néhány alapanyag is, nyersanyag is beletartozzon, amelynek, amelynek nincs túl nagy kihatása a legkevésbé fejlett országokra vagy európai termelőkre az átmeneti időszak két éves lenne, amely a legkevésbé fejlett országokat támogatná. Ezt a javaslatot David tudja támogatni. A GSP plus a GSP pluszban a bizottság ellenőrző feladata fontos, az emberi és a munkajog ellenőrzés, ez fontos. A 27 egyezmény te nem kellene megnyitni vitára, mert ő úgy gondolja, hogy a végén valahol zanzásítanánk az egészet, tehát valahol most kellene a végrehajtásra, az átültetésre gondolnunk Nos, hát valóban ezek a kritériumok nagyon érzékenyek, úgyhogy a hatásukat ellenőrizni kell, a legkevésbé fejlett országok esetében ugyanakkor támogatja, ahogy Krisztofer is utalt arra, hogy a GSP országok köre bővüljön, és bátorítsuk az olyan kiszolgáltatott országokat, amelyek a GSP plusznak hála előrelépést mutatnak. Úgy gondolja, hogy támogatnunk kell a szigorú és teljes végrehajtását az egyezményeknek, és úgy gondolja, hogy a jelenlegi javaslat nagyon alacsony kritériumokat szerepeltet az olyan országok számára, amelyek ratifikálták az egyezményt, de de még nem teljes körben ők jogosultak lehetnének, most pedig spanyolra váltok át, mert ugye anyanyelvemen szeretném folytatni, és elmondanám, hogy én magam milyen módosítókat nyújtottam be, sokkal rövidebbet, mint a David tollából származó. Remélem, hogy a módosító kompromisszum tárgyát képezheti. Először is el szeretném mondani, hogy a legjobb módja az Európai Unióban annak, hogy a kötelezettség vállalásokat betartathassa Latin Amerika régiójából és a legkevésbé fejlett országok érdekeit is védje, az az lehet, hogy elkerüljük az általános közepes jövedelmi országok kivételét a rendszerből, inkább azt bátorítsuk, hogy jövedelmüktől függetlenül benne maradhassanak a rendszerben. Azt javaslom, hogy az, ahol a világ export 1%-nál alacsonyabb azok az országok maradjanak benn. Ugye 4,5 százalékpontot láttunk, és az, ami textiliparunkat fenyegetheti, aggaszt az is, hogy a 2%-ra emelkedett most a kiszolgáltatottsági ráta, és azt gondolom, hogy ez hátrányos lehet a kevésbé fejlett országok számára. Köszönöm, mondja az elnök úr, most az ALDE képviselője. Támogatjuk mi is Fjellner kollégánk jelentését. Két megjegyzéssel szeretnék élni. Nem kell attól tartani, hogy az országok listáját felülvizsgálják, még akkor is, hogyha ö, bizonyos országok ettől tarthatnak. Minnyáján ö, különböző nyomásoknak vagyunk kitéve, azon országok, amelyeknek a jövedelme a felső sávba tartozik, szeretnének még mindig jogosultjai maradni a rendszernek. De hát ahhoz, hogy a rendszer hiteles maradjon és tartós maradjon, nem szabad elzárkóznunk attól, hogy esetleg egyes országokat kizárunk a rendszerből. Az én álláspontom nem feltétlenül frakcióm álláspontja, de én azt mondom, hogy az egy százalékos határérték, küszöbérték az észszerű, és ezt fontos kiemelni. Tudatában vagyok annak, hogy a rendeletnek egyes iparágakra Európában milyen kihatása lehet, amelyek már most a válság terhe alatt roskadoznak. Menendez kolléga azt javasolta, hogy a 10%-os textil küszöbértéket fogadjuk el. Én azt gondolom, hogy ilyet támogatni lehet az ő álláspontját, elnök úr. Köszönöm, ECR. Kedves Christopher, mindig ilyen nehéz jelentéseket kapsz. A GSP-nek az a lényege, hogy elősegítsük a szegénység, szegénység csökkentését, és jó kapcsolatokat építsünk fel, fenntartható növekedés segítsünk elő. Van egy-két dolog, amivel nem értek egyet azok, azokból, amit David Martin mondott. Elfogadtuk a bizottság érveit, hogy nagyon fontos, hogy csökkentsük a kedvezményezett országok számát. Nem nyújtottunk be módosításokat a közepes és felső jövedelmű országokat illetően csalódottak vagyunk, hogy nagyon sok tag, képviselő azt javasolta, hogy e, megváltoztassuk az érzékeny termékek körét, a textil, textíliákét. Jelenleg a GSP keretében 2,9-ről 1,7 milliárdra csökkentik ezt, ennek az arányát csökkentjük azoknak a sorát is, akik beletartoznak a rendszerbe. Ezeket azért választották ki, hogy a preferenciás eróziót megelőzzük a legszegényebb országok tekintetében, és hogy ne átsuk ezek iparágának. Ez nem, kedvez, nem befolyásolja rosszul a fejlődő gazdag, gazdaságokra gyakorolt hatás, különösen Kínában a bizottság azt javasolta, hogy térjünk el a GSP javaslattól. Általában jó javaslat ez, Christopher. Szerintem módosítanunk kell. Nagyon sok ország, amely eredetileg fent volt a listán, már segítette a fejlődő országokat, ezért teljesen támogatom ezeket pici módosításokat fogunk benyújtani, de semmi olyasmit, ami neked túl sok gondot jelent. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. A következő Helmut Scholz. Köszönöm szépen. Én is rövid leszek. Nagyon sokat vitatkoztunk már erről a GSP rendeletről is a szakbizottságban. Más kollégák és én is eh, hozzájárultunk ehhez a három csoportosításhoz, amit te említettél a módosításokban. Eh, először is a jövedelmi kritériumokkal kapcsolatban, amelyeket eh, olyan szinteként kell tekinteni, amelyeknek meg kell kapniuk a kedvezményezettek, kedvezményezett országok előnyeit. Sokkal megfelelőbb eszköz lenne a legnagyobb szükségben lévő országokra koncentrálni, és különbséget tenni a, az eredeti kritériumok között, az eredeti jelentéstervezetben, amit az előadó készített. Másfelől módosítani próbáltam a delegált aktusok kérdésével foglalkozó kijelentéseket, csak azért, hogy tisztázzuk, pontosabbá tegyük azt, hogy milyen területen vannak meghatalmazáson alapuló aktusaink. A, harm, a módosítások harmadik kategóriájában megpróbáltam egy új értelmezést bevezetni, hogy nem csak a kedvezményezett országokról beszélünk, hanem régiókat próbálunk megvizsgálni, mert szerintem nagyon fontos, hogy összehasonlíthatóbb országcsoportokat állítsunk fel, hogy megállapíthassuk a kedvezményezetek állás, jogállását jövedelmük szempontjából. Így jobban megérthetjük azt, hogy ezek az országok amelyek közvetlenül amelyeket közvetlenül befolyásolnak egyes országok, egyes periódusok, de át kell ívelni, át kell hidalni a kedvezményezeti kritériumokat hosszú távú perspektívával, például országok esetében, amelyek, hogy is mondjam, van már bizonyos státuszuk, tudnak fejlődni, de automatikusan nem esnek ki oly módon, hogy a kritériumok nagyon, a jövedelmi kritériumokat nagyon élesen, szigorúan alkalmazzuk. Remélem, hogy, ahogy te is mondtad, alkalmunk lesz megvitazni ezeket a módosításokat nagyon remélem, hogy konstruktív módosításokat tudunk benyújtani. Köszönöm szépen. Um, and now... Köszönöm szépen. zöldek részéről. Köszönöm szépen. Jó a jelentés, vannak konstruktív javaslataink, amelyekkel még jobban lehet tenni a jelentést, de azt gondolom, hogy most jó időben, jó helyen folytatjuk le a beszélgetésünket, hiszen a Dán kereskedelmi miniszter az elnökség programját terjesztette elénk, és az EU közös értékeiről is szólt, ezt pedig mindenképpen fejben kell tartanunk, amikor a GSP-ről gondolkodunk, az alapvető fontosságú fejlesztés szempontjából. Célja az, hogy a szegénységet megszüntesse és hozzájáruljon a milleniumi fejlesztési célok kiteljesítéséhez én úgy vélem, és mi úgy véljük, hogy az a kritérium, hogy az alsó ö, ö, sávba tartozó bevételek, jövedelmek világbanki kritériumáját, kritériumát használjuk, mert szerint, hogy GSP országe vagy sem egy ország. Nos, azért ezt egy kicsit át kell gondolni, mert tudnunk kell, hogy 30 ország, több mint 30 ország, amely az ilyen alsó, közép jövedelem kategóriába tartoznak jelenleg, a GSP öm, öm, kiszolgáltatottsági kritériumának is megfelelnek, ahol a 4 ezerről 20 ezer EU dollárra, 12 ezer dollárra tez, növekedett mondjuk az egyfőre jutó nemzeti jövedelem. De hát ettől még ugye vannak országok, amelyek egyre inkább kitettek a gazdasági nehézségeknek, és kiszolgáltatottabbak. Elnök úr kéri, hogy rövidebben fogalmazzon a képviselő úr. Igen, a regionális integráció pártján vagyunk, és módosítót fogunk begyújtani. Hallottunk, hogy Schulz úr is jelezte ilyen szándékát. A fejlődő országokról van szó, egy régióban található, vám unióban található országokról van szó, és itt az egyes jogosultságok osztályba sorolását is érintjük. További gondolatunk és javaslatunk, hogy egyetlen ország sem, amely amely kiszolgáltatott ország ö, osztályába tartozik, ne eshessen ki a GSP rendszerből. Remélem kompromisszumra készségünknek hála pozitív eredményt érünk majd el a jelentéssel kapcsolatban. Elnök úr, Krisztina Muscardini asszony röviden kérnénk. Én is nagyra értékelem ezt a ezt a jelentés tervezetet. Nagyon kérdés merül itt föl. Arról van szó, hogy ugye a mi munkánknak meg kell felelni a VTO szabályainak, de itt eh, nincs, nem világosak az egyéb szabályok. Az elmúlt ciklusban azt mondtuk, hogy mi parlament nem véljük úgy, hogy a világ realitása fölülírná a WTO szabályait. Tehát elképzelhető, hogy abba az irányba mozdulunk el, hogy a, a, hogy a VTO-nak azt javasoljuk, hogy módosítsák a szabályaikat. Nos, elképzelhető, hogy ezen az eszközön keresztül egyfajta forradalmat, konceptuális, gazdasági és politikai forradalmat hajtunk végre, hiszen fejlődő országokról gondolkodunk, Kínát hasonlítjuk össze olyan országokkal, amelyek tényleg tragikusan szegények. Ezeket szerintem más módon kéne megközelíteni, máshogy kéne őket kezelni. Ez az egyik lehetőség. A másik pedig az a lehetőség, amit ön említett, tehát vagy mi találunk külön utat, vagy alkalmazkodunk ha a WTO szabályaihoz. De ugye akkor megmaradnak a problémák. Tehát mondom, az is elképzelhető, hogy itt valami saját külön utat választunk. Elképzelhető az is, hogy így ellenlábasai leszünk a világ többi részének. Vagyis hát megkülönböztetjük magunkat tőle. vannak olyan országok, amelyek ugye visszalépnek a atomenergiától, vannak olyan országok viszont, amelyek a kábítószerek termelésétől lépnek vissza, lehet, hogy őket valahogy díjazni kéne. Jó magam is módosítókat terjesztettem be, ezért röviden elmondanám miért. Ahogyan említettem már előző alkalmak során, én úgy vélem, a GSP-vel kapcsolatban és a bilaterális preferenciákkal kapcsolatban, Mm, következő célokat szolgálja. Prioritásokat kell mindenképpen meg, megszabnunk, és nem szabad, hogy hátrányos legyen az ipar számára az Unióban. Már ne legyen hátrányos a legkevésbé fejlett országok számára. Amikor az országok lefedettsége szűkül, kevesebb lesz abból. Ugye a GSP plusznak mondjuk vannak új kedvezményezetjei, mint Pakisztán vagy Fülöp-szigetek. És ez bizony kárára van az LDC országoknak hiszen az első országokban sokkal versenyképesebb a gazdálkodás, másrészt pedig gazdaság, másrészt pedig szeretnénk emlékeztetni arra, hogy még mindig van négy olyan lett Litván, Románia és Bulgária olyan országok az EU-ban, akik bizony az, a, az alacsony sávjába tartoznak az országok minősítésének, ami a jövedelmet illeti. És a textilipar fontos ezen országokban, és hát figyelemmel kell lennünk akkor, amikor ilyen új szabályozásokat fogalmazunk meg és fogadunk el. Véleményem szerint még apró módosításokkal is képesek leszünk generózusak maradni. A GSP plusz a jelenlegi helyzetben a textilipar számára, hadd utaljak egy ilyen ö, ö, ipara, egyszerűen ö, tönkre fog menni, a Pakisztánból vagy Fülöp-szigetekről érkező ö, ö, behozott áruk miatt. Valahol az EU érdekeit és az EU munkahelyeit kell védenünk, válságos időket élünk, a legtöbb ország van a munkahelyek elvesznek sorra, és valahol ne felejtsük el a legkevésbé ö, gazdag EU-s országokat sem, amikor nagyvonalúak vagyunk, és most megadom a szót az előadónak. Az elő... Á, nem, a bizottságnak kérném, hogy röviden foglalja össze. Pleiner úr, a bizottság rá tudna világítani egy dologra itt, amiről vitázunk, és pedig az országok lefedettsége, tehát mely országokról van szó, mi, mit lehet a WTO szempontból megoldani? Kérném szépen a bizottság részéről, Kopeszárdó úr. Köszönöm szépen. Biztosítom önöket arról, hogy az elkövetkezendő napokban visszafizetjük ezt a nagyon jó ajándékot, hogy hiszen 180 módosítást kaptunk, reagálunk majd ezekre, úgyhogy viszont ajándékot kapnak. Lehet, hogy éjszaka még több ilyen módosítást kapunk, kapunk majd. Próbálok válaszolni Félen úr kérdésére, illetve a többi felvetett kérdésre. Hát kezdjem azzal, hogy nem szabad azt elfelejteni, hogy ez egy olyan eszköz, amely a WTO jogszabályok vagy szabályozás alá tartozik. Tehát, hölgyeim és uraim, a WTO jogszabályok hatályba lépés után meg nem születik meg ez az új GSP szabály, az mindenképpen rosszat tesz az érintett országoknak. Nem szabad véletlenszerűen szabályokat megszabni, úgy vélem, hogy nem nekünk EU-nak kell ezeket a szabályokat megszerni, hanem a nemzetközi szabályrendszerhez kell ragaszkodnunk. A nemzetközi közösségben vajon kimondta azt, hogy, hogy elérjük a világgazdaság 1%-át, akkor más szabályok érvényesek? Senki. És ugyanez igaz arra is, hogy mely országokra vonatkozik ez. A második dolog, nem a gazdasági fejlődésről van szó, hanem arról van szó, hogy szakpolitikai célokat kell megszabni. Nos, azt sem szabad elfelejtenünk, hogy, hogy az alapvető célkitűzéseket meg kell tartani. Az első az az, hogy a legrászorultabbakra kell figyelni, illetve hogy megfelelő egyensúlyt kell teremteni nem kell több termékek ide felsorolni, vagy több országot, vagy többféle preferenciát, mert, ahogy az elnök úr mondta, ezt az legszegényebb országok szegényebbjeit sújtana leginkább, és ellenfé- ellenhatást érne vagy ellenkező hatást. Ugyanakkor a GSP nem csupán a legszegényebb, legkevésbé fejlett országokra vonatkozik. Nagyon sok olyan módosítás érkezett, amelynek az a lényege, hogy ne legyenek plusz országoknak, ne vonatkozik ide a GSP plusz. Nos, hogyha ezt megtennénk, akkor gyakorlatilag semmit nem kapnának a, az LCD országok. Jelenleg 240 milliárd exportra vonatkozik ez a GSP, rendszer, viszont a tizedére csökkenne az új szab, szabályozás értelmében. Nos, egyéb kérdésekben is hasonló ö, csökkenés következne be. Tehát ezeket a kérdéseket mindenképpen figyelembe kell venni, és hadd mondjam azt jelentéstevőnek, hogy nem engedhetünk meg olyan módosításokat, amelyek a gyakorlati megvalósítást csökkentik, mert akkor az importőrök nem fogják ezt a preferenciarendszert használni vannak olyan módosítások, amelyek a GSP plusz gyakorlatilag meghiúsítják, és ez túlmegy azon, amit a jelentéstevő mondott. Vannak olyan módosítások, amelyek egyfajta küszöbről beszélnek, és vannak olyan országok, amelyek amelyek megnehezítik a hozzáférést, akkor egyetlen ország sem lenne jogosult a GSP pluszra. Ez értelmetlen. Akkor az EU nem tudná megvalósítani a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettséget. Vannak olyan módosítások is, amelyek technikai szempontból nem megvalósíthatóak, például a sérülékenységi, avagy, avagy kiszolgáltatottsági kritériumot, aztán van egy non-paperünk, amelyet, amelyet a módosításokról készítettünk, ez ez azt hiszem az infoparknak már része, és természetesen bármilyen kérdésükre szívesen válaszolunk. Remélem, hogy közösen sikerül elérnünk azt a négy célkitűzést, amelyet megszabtunk, kiszabtunk, hogy a legrászódultabbakat segítsük, hogy azokat támogassuk, akik megfelelnek a nemzetközi szabályoknak, és tiszteletben tartják a WTO szabályokat. Köszönöm. Köszönöm, visszadom a szót az előadónak egy rövid zárszóra. Először is köszönöm, mondja az elő, előadó David Martin Eh, hozzászólásához eh, fűznék pár szót, ami nagyon fontos emlékeztető volt számomra, hiszen az előadó átolvassa a módosításokat, és azt mondja, hogy igen, ez képviseli a szakbizottság véleményét, és hogyha az embernek van egy véleménye, akkor ér módosítást, de hogyha nem ér valaki módosítást, az is egy véleménykifejezés. Nagyon fontos figyelembe venni tehát azt, amit nem mondtak el a módosításokban. Az országok listáját illetően az egy százalékos kihívást értem, az a véleményem, hogy ezek nagy országok, csak azért, mert nagyok. És semmiképpen sem veszük, veszik figyelembe a fejlesztést, a szegénység szintjét. Nem arról van szó, hogy nagyok-e vagy sem. Ami a textil, textil termékeket illeti és a küszöbértékeket, értem én, hogy a GSP rendszer kihívás a textiliparnak, de el kell ismernünk azt, hogy amikor a biztosításoknál állapítunk meg eh, küszöbértékeket, ez a javaslat nem keményebb, mint a jelenlegi GSP, hiszen nem változtatja meg azt. A biztosítékok küszöbértékét eh, csak ájra, útra szám, újra számították eh, az új országok figyelembevételével. Nem akarták ezt arra felhasználni, hogy könnyebb legyen, vagy nehezebb legyen e, textilt behozni, hanem a, a mai szinten kell, e, a, próbálták e, tartani. Lehet, hogy ez néhánynak nem tetszik, de az sem tisztességes kijelenteni, hogy a bizottság megpróbálja me, felborítani az egyensúlyt textiltermékekben. De még ha az is lenne az eset, az eredeti javaslatomhoz képest szívesen megvizsgálom a biztosítékokat, a textil biztosítékokat, mert azért, hogy megfeleljek azoknak az aggodalmaknak, amik itt elhangzottak. Végül, de nem utolsó sorban, hadd említsem az, hogy ez alkalmat teremte arra, hogy megváltoztassuk a WTO szabályokat, Értem ezt a megjegyzést, és meg is kísértett a lehetőség, képzeljék el, a Fjellner jelentés megváltoztatja a WTO jogszabályokat. Egyidőleg azonban jelentős hazádjátékot űzünk, mert ha nem sikerül, akkor nagyon sokat veszthetünk. A GSP plusz, ahogy a bizottság, bizottság is mondta, végig kell gondolni, hogy akarjuk-e, vagy sem ezt a vitát az árnyék előadók között kell lefolytatni, mert hogyha akarjuk, akkor az legyen vonzó és hatékony, és ha nem kell, akkor mondjuk le róla. És mondjuk azt, hogy nem kell olyan kereskedelmi, kereskedelmi egyezmény, amely ennek a 27, 28 vagy 30 országnak segít. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, mondja az elnök! 20, február 29-én szavazunk róla a bizottságban, mondja az elnök. A bejelentések szerint most a 33-as napi rendi pont következik, a 18-as helyett. Jogszabály, a jogalkotási dosszié az Orosz Föderációból származó egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó egyes korlátozások kezeléséről szóló 1342 per 2007-es tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése. Robert Stördi az erő előadó, meg is adom neki a szót. Parancsoljon, Robert Stördi! Köszönöm, elnök úr. Kérem a kedves kollégákat, hogy nagyon örülök, hogy én vagyok az előadó, és én kezdhetem meg a vitát az egyik dossziéról, hiszen Oroszország nemrég csatlakozott az WTO-hoz, amely mérföldkő volt eh, Oroszország integrációjában. Eh, a közös jogszabályalkotási eh, politikáért felelős parlament